Uh, good morning, ladies and gentlemen. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Örömmel eh, köszöntöm Önöket ezen a szép napsütötte reggelen, és azt hiszem, hogy a legjobb lenne, hogyha megkezdenénk munkánkat, eh, mert eh, sokunk számára ideértve magamat is ez az utolsó itt töltendő napunk a héten. Sokan későig dolgoznak ebben az épületben, hogy megpróbáljanak eredményre jutni, a konstrukciós termékekkel kapcsolatos irányelve nem rendelettel elnézést túl korán van még ma, és Tyler asszony közöttünk van, aki előadója ennek a témának. Nem tudom volna kedves nekünk rövid tájékoztatást tartani erről a témáról. Köszönöm elnök úr, hogy megadja az alkalmat. Kedd este tartottunk értekezletet, három és háromnegyed órán keresztül dolgoztunk, és megpróbáltunk megállapodásra jutni, és sikerült is. A Koreper is tegnap délután este elfogadta ezt, ami ez azt jelenti, hogy összeállt egy olyan csomag, amelyet januárban véglegesíteni lehet, és örömmel tájékoztathatom önöket, hogy sok mindent elértünk, amit támogattunk bizottságként. Persze bizonyos kompromisszumokra is kényszerültünk, egyesek ezek közül technikai jellegűek, eh, mások eh, olyan jellegű kompromisszumok voltak, amelyek érdekes tárgyalások eredményeként születtek meg, és egyfajta együttműködés eredményének tekinthetők. Ez olyas valami, amit egyes kollégák talán szokatlannak találnak majd, de az az együttműködés, amelyet a kollégákkal lefolytattunk, kitűnő volt, és a bizottság eh, részvételével igen eredményes eh, tárgyalásokat eh, folytattunk, amelynek révén eredményre is jutottunk. Köszönet illeti elnökünket, Malcolm segítsége sokat jelentett, és ezért ezt a, ez alkalommal is nyugtázni szeretném. Köszönöm. Köszönöm szépen. És figyelembe véve, hogy a második olvasatban milyen sok módosító indítvány született, el kell mondani, hogy öröm, hogy a bizottsági módosítók egy részét elfogadtathattuk. Köszönet, és bízom abban, hogy januárban részletesebben is be fog tudni számolni az eseményekről. Nos, ez volt az egyetlen elnöki bejelentés ma délelőtt. El szeretném megemlíteni, hogy az interneten is figyelemmel követhető ülésünk és kiegészítésként a weben hallgatók számára szeretném elmondani, hogy a jövő héten elnökként a bizottságok weben történő jelenlétével kapcsolatos beszámolót szeretnék tartani, és a mai napon, valamint a hét további folyamán ehhez hozzászólásokat is szívesen fogadunk. Egy indexálási rendszer is bevezetésre kerül a webadások vonatkozásában, és egy olyan ugrópont születik meg, amelynek segítségével ezek a témák visszakereshetők. A szavazó kártyák, illetve a szavazó gépek is felvehetők a webre, tehát hogyha valaki azt kívánja, hogy indexálják a weben, akkor jelezze ilyen szándékát. Tehát ezt leteszteljük a mai délelőtt folyamán. Mindegy, e, ezt tehát érdekességként szerettem volna megemlíteni, és e, a e, kommunikációnkkal kapcsolatban szerettem volna mindezt elmondani. Szeretném még elmondani azt is, hogy a bizottság hírlevele igen népszerűnek bizonyult, és több mint ezer előfizetője van már, ami jelzi a munkánk iránti érdeklődést. Tehát köszönöm, hogyha vannak már ma délelőtt, ma reggel nézőink, akik figyelemmel követnek. A témánkra térve Andreas Schwabnak a fogyasztók jogaira vonatkozó véleményére térünk, és árnyék előadók is szeretnének majd hozzászólni ehhez a témához. Örömmel üdvözlöm itt a bizottságot és a tanács képviselőjét is, és szeretném elmondani, hogy hallunk majd a tanács és a bizottság fejleményeiről, illetve a Koreper tegnap esti állásfoglalásáról, illetve a javaslataink elfogadásáról. Bízom abban, hogy a vendégeink erről is szeretnének majd említést tenni. Tehát a tanácsban történtekkel kapcsolatos beszámolót várjuk most átadom a szót most az előadónknak. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni Styler kolléganőnek a sikeres munkáját, és remélem, hogy néhány hét múlva én is elmondhatom majd, hogy hála a szakbizottsági elnök munkájának a fogyasztóvédelmi joganyagot is sikerül majd átdolgozni. Ami az én területemet illeti, és ezt az irányelvet Szeretném elmondani, hogy az Európai Bíróság meghozta az Alpenhof ítéletet. Egy évvel ezelőtt már beszéltem erről részletesebben. Ez az ítélet abban állt, hogy egy német fogyasztó egy osztrák honlapon az Alpenhof hotelnél egy szállást foglalt, egy szobát foglalt, majd visszavonta a foglalást, és úgy ítélte meg, hogy német jog alapján kell megtörténnie a foglalás visszavonásának, még akkor is, hogyha határokon átívelően vásárolt vagy foglalta a szobát. A kérdés az volt, hogy az osztrák honlapnak üzleti tevékenységét ezen a honlapon keresztül Németország felé intézi el, vagy arra felé irányul. A fogyasztóvédelmi védők azt mondták, hogy nem is kell harmonizáció, hiszen a Brüsszel egy rendelet alapján egyébként is védi a nemzeti jog a fogyasztót. Az Európai Bíróság kedden úgy döntött, hogy ez nem így van, hanem a német fogyasztó az osztrák jog alá tartozik, azért, mert ez a honlap nem elég nemzetközi, nyelvileg nem volt elég széles körül, hogy azt a benyomást keltse a német fogyasztóban, hogy ez egy olyan üzleti tevékenység, amely az ő érdekeit próbálja kiszolgálni. Ez azt jelenti, hogy a kis és középvállalatok most már viszonylagos biztonságban vannak, ugyanis, hogyha egy honlapot működtetnek az internetben, akkor nem kell 27 tagállam joganyagát figyelembe venni. Másrészt azonban ez azt is jelenti, hogy azok a fogyasztók, akik határokon átívelően szeretnének szolgáltatásokat igénybe venni, vagy árukat vásárolni, akkor őket nem védi feltétlenül a nemzeti jog, joganyag. Ezért az Európai Bíróság döntésével részletesebben kell foglalkoznunk. Számomra ebből nyilvánvaló, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv hogyha határokon átívelő szolgáltatásokról vagy árukról van szó, mindenképpen harmonizálni kell. Másrészt szeretnék gratulálni a belga soros elnökségnek, mindenek előtt Michael Endenhof úrnak, aki nagyon nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a tanács, amely kezdetben nagy mértékben megosztott volt az irányelvek kapcsolatban, megállapodásra jutott, és tekintettel a különféle körülményekre, ami a megközelítést illeti, nem tudjuk elég nagyra becsülni valóban a belga soros elnökség, és épp most érkezett már Tarabella, hogy milyen jó munkát végzett el a belga soros elnökség. Nem csak általánossában véve, hanem az utolsó két tájékoztató dokumentummal kapcsolatban is ő biztosan majd tud sokat mondani erről a témáról. A fogyasztóvédelmi irányelv egyrészt az e-commerce directive-vel függ össze, másrészt a szolgáltatás irányelvvel, másrésztről pedig az egész pénzügyi szolgáltatási ágazattal is összefügg. E, tehát a fogyasztóvédelmi irányelv szorosan kapcsolódik az említett irányelvekhez. Erről készült még két tájékoztató dokumentum, ezekről majd részletesebben beszélek később. Az említett irányelvekkel tehát átfedésben van a fogyasztóvédelmi irányelv, a tájékoztatási kötelezettség, ezt az eredményt hozták a tanulmányok, tulajdonképpen kiegészítik egymást ezen irányelvek esetében, itt tehát nincs ellentmondás, és a konfliktusokat tehát nem kell feloldani, illetve nincsenek feloldandó konfliktusok az irányelvek esetében. Átfedések vannak az irányelvek esetében, azonban nem azonosak egymással a vonatkozó részek az irányelvekben. A tájékoztatási kötelezettség továbbra is fennmarad azonban, ezt benne tartjuk az irányelven annak érdekében, hogy ne jöjjön létre joghézag. A, azt javasoljuk, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv rendelkezései egészítsék ki az előzőleg említett irányelveket, annak érdekében, hogy teljesen átfedj, vagy lefedjük az adott területeket. Ezzel párhuzamosan azonban az említett irányelvekhez nem kell hozzányúlni, tehát azokat nem kell megváltoztatni. A fogyasztóvédelmi irányelvek és a pénzügyi ágazat szabályozása esetében vannak hiányosságok, én azonban úgy gondolom, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat érdemes lenne kihagyni a kettes és a hármas fejezetből, ez lenne talán a legjobb megoldás, ez nem jelenti azonban azt, hogy máshogy ne foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel. Még egyszer szeretném megköszönni az árnyék jelentéstevők munkáját, akik legalább olyan keményen dolgoztak, mint én, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Uh, köszönöm szépen. Most akkor talán a lányok előadókat is meghallgatjuk, mielőtt a hozzászólásokra térnénk. Kennedy Kalapmasz, aztán Gepard, aztán következne. Tehát ki hozzá, kíván hozzászólni a ez Rosfó úr, nincs itt van. Turinens, Bilanen úr itt van. Szalini úr szintén és Komi asszony is szólásra jelentkezett. Jó. A szocialisták részéről Kreisman úr. Igen. Bílán úr. Szót kér? Azt hiszem elsőként jelentkezik, mint kijelölt előadói hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm. Nem sok hozzáfűzni valóm van. Először is szeretném előkészíteni ezt a dokumentumot az ötös bekezdésével kapcsolatban, amikor határértékek bevezetéséről van szó. Azt hiszem, hogy a hármas, négyes és ötös bekezdésre is vonatkoznia kellene ennek, és egyetértésre kell jutnunk egy olyan dokumentumban, amely hozzáadott értéket is tartalmaz a fogyasztók számára, és amely a szakma számára is jó. Az ötös cikk alkalmas lehet erre, bizonyos csekély változtatások után. Ha összehasonlítjuk ezt a szolgáltatási irányelvvel, akkor azt látjuk, hogy ezt könnyű végrehajtani, hiszen mindig is azt mondtam, hogy az ötös cikk lehetővé teszi a horizontális megközelítést, de valami hiányzik itt az Európai Unióban. Bízom abban, hogy széleskörű megállapodásra juthatunk ebben a kérdésben, hiszen ez jó a fogyasztók és a szakma számára egyaránt. Ami a pénzügyi szolgáltatásokat illeti, Figyelemmel kell lennünk arra, hogy ez a gazdaság igen dinamikusan fejlődő változása, ahol jelentős változások zajlanak, és ahol legalábbis minimális védelmet kell biztosítanunk. Hogyha ezt elérjük, már sikerként könyvelhetjük el ami azokat a tagállamokat illeti, amelyeknek már vannak e, erre vonatkozó jogszabályai, e, figyelemmel kell lennünk ezekre, hogy ne e, ütközzenek a bevezetendő új szabályozással. Úgy vélem, hogy az egységes piac irányába kell elmozdulnunk ezen a területen is, e, és ez alkalommal szeretnék közös üzenetet mondani valamennyiük szíves együttműködéséért. Köszönöm. Uh, thank you very much, uh, Mr. Bidlin. Um, and Mr. Trentafilitis is next. Köszönöm szépen, Trentafilitis úr, a következő hozzászóló. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε αυτό το στάδιο ασφαλώς δεν έχω μελετήσει τα δύο... Köszönöm, elnök úr. Nem volt még időm, hogy ezt a két tájékoztató dokumentumot átolvassam, de minden esetre az elhangzottak igen logikusak, de e, ezért e, most még érdemben nem tudok hozzászólni az ügyhöz. Köszönöm. Jó. Nem tudom, hogy más e, képviselő kíván-e hozzászólni. A második pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos anyagra térünk. Ez egyfajta tájékoztató anyag, amely számos kérdést vet fel, és amely bizonyos következtetéseket is megfogalmaz. Idézem, az össze összefüggés az EU e, pénzügyi e, szolgáltatásokkal kapcsolatos szabályozása, illetve a fogyasztóvédelem között e, nem ideális. Vannak joghézagok is, és vannak átfedések is. Nem tudom, hogy mi az ezzel kapcsolatos álláspontja az előadónak a pénzügyi szolgáltatások vonatkozásában, hiszen célszerű ezt együtt kezelni és itt megállapítják, hogy bizonyos joghézagok állnak fenn. Volna-e szíves jelezni ezzel kapcsolatos véleményét, hogy hogy látja ezt, és milyen ajánlásai volnának? Nagyon csodálom azt, hogy más kötelezettségei mellett még arra is jut ideje, hogy elolvassa ezeket a tanulmányokat. A banki szolgáltatások esetében tulajdonképpen nincs átfedés. A nehézség a biztosításoknál merül fel, amelyeket az üzlethelyiségben kötnek meg. Itt jelenleg nincs szabályozva az elállási jog. A biztosítások vagy biztosítási szerződések azonban olyan jellegzetességekkel rendelkeznek, amelyeket figyelembe kell vennünk. Például az autóbiztosítások esetében a dokumentumok átadása kor hatályba lép ez a szerződés, és ezután már nem lehet ettől elállni, hiszen a biztosítási szolgáltatást erre az időszakra már teljesült. Nem szeretném azt mondani, hogy ehelyütt nem lenne észszerű tenni valamit itt, de azt hiszem, hogy a bizottság feladata lenne egy külön jogalkotási javaslatban megoldani ezt a problémát, és hogyha szükséglet mutatkozik rá, akkor nyilvánvalóan ezt kifejtheti a bizottság egy dokumentumban. Nem hiszem azonban, hogy ezen a helyen eljött nekünk sikerül egy különbséget tennünk, és tudom, hogy a tanács tanácskozásaiban is fontos szerepet tölthet be ez a kérdés, ezért úgy gondolom, nagyon jó lenne, ha Mihály Andenhoff nyilatkozna erről. Okay, well, I think, um... Igen. Nos, azt hiszem, hogy akik ez iránt az anyag iránt érdeklődnek, azoknak felhívom a figyelmét arra, hogy ezek a honlapunkon felelhetők, tanulmányozhatók, letölthetők ezek az anyagok. Most akkor ezek után a bizottság, illetve a tanács vonatkozó véleményét tudnánk meghallgatni halljuk, milyen nézeteik vannak a továbblépés lehetőségeiről, és említettem már az ötödik fejezetet, amely a konkrét fagyasztóvédelmi ügyekről vonatkozik, tehát akkor kérem az ő hozzászólásait hallgassuk meg, és utána reagálhatunk a részükről elmondottakra. Tehát akkor szeretettel köszöntöm, és kérem, hogy e, a e, Koreper tegnapi üléséről is ejtsen szót. Hollandó beszélek, hogyha megengedik. Szabad? Igen, rendben. Nos, ahogyan elhangzott, fontos fejlemények történtek a tanácsban. Tegnap a koreper ülésen megállapodásra jutottunk. Nagyon rossz, e, rosszul lehet hallani, nagy a háttérzaj, és alig hallható a beszélő. Does it work better I like think, this? I think your microphone seems to be faulty. I don't know, is that... Could you possibly move one seat along? Arra kérjük a beszélőt, hogy esetleg egy másik mikrofonhoz üljön át. Much better, yeah. yeah. Köszönjük. Na, akkor kezdjük előről. Tehát köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Ahogyan ön is elmondta, bizonyos fejlemények történtek a tegnapi napon a tanácsban. A koreperben tegnap megállapodásra jutottunk, ezt azonban a tanácsnak természetesen jóvá kell hagynia. Ezt mindenképpen hangsúlyozni kívánom. A megállapodás legfontosabb vetületei a különböző fejezetek megközelítése tekintetében azt mondhatom, hogy a távolságban megkötött szerződésekre összpontosítottunk. A négyes és az ötös fejezetet törölte a tanács. A jelenlegi minimális harmonizáció tükrében nagyon nehéz bármilyen hozzáadott értéket adni, akár a fogyasztók, akár pedig a kormány számára. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezeket a fejezeteket töröljük, és be meg is állapodtunk. Ami a két konkrét kérdést illeti, amelyel ma a szakbizottság fog, foglalkozik, nos elmondhatom, hogy a tanácsban hogyan közelítettük meg ezeket. Erre a két típusú szerződésre összpontosítottunk. Az egyes és a hármas fejezetet megtartottuk. A pénzügyi szolgáltatás nem fogjuk az irányelv hatája alá helyezni a javaslatban, ami pedig a közösségi vívmányokat illeti, tehát a jelenlegi jogszabályokat. Bizonyos nehézségek vannak ezen a területen. Ami az ágazati jogszabályokat, a vertikális jogalkotást illeti, a legspeciális érvényben van ezen a területen természetesen, a fogyasztó védelem pedig általános jogként érvényesül, lex generalisként. Tehát a szolgáltatási irányelv, illetve az internetes elektronikus kereskedelem a két fő pillér, a két fő téma. Vannak természetesen átfedések, A három irányelvet továbbra is alkalmazni lehet, anélkül, hogy a 22 per 5-ös cikkét a szolgáltatási irányelvnek megváltoztatnánk, ez pedig arról szól, hogy egy bizonyos területen kialakított szolgáltatásokat, vagy nyújtó szolgáltatásokat más területen is biztosítani lehet. Nem szeretnénk ellentmondásos nézeteket ezen a területen. Jelenleg a belga álláspont az, hogy a, az irányelv hatájai tekintetében nincsen érdekkülönbség. Hogyha az irányelvek ütköznek, akkor a fogyasztói irányelv, a fogyasztóvédelmi irányelv nyer precedens, tehát az nyer prioritást. Megnézzük, hogy ezt hogyan lehet majd szabályozási formába hozni, ami a végleges változatot illeti. Ezt a tanács jóvá fogja elhagyni, de természetesen majd egy másik tanácsülés fogja ezt elfogadni. Köszönöm. Well, thank you very much, uh, and for coming. Köszönöm szépen, és Köszönöm szépen, hogy beszámolt erről a tanácsülésre, és eljött hozzánk, hiszen rendkívül fontos az, hogy a szakbizottság is döntést hozhasson arra vonatkozóan, hogy hogyan lépünk tovább ebben a témában. Szeretnék valamit tisztázni. Tehát a tanács, tanácssal, ugye most első olvasatban vagyunk, és azért a mi álláspontunk eljut majd önökhöz a tanácshoz. Amit elmondott, az alapján azt látom, hogy a bizottság eredeti javaslat, amely alapvetően a nem igazságos szerződés irányelvet visszavonná, és a javaslata alapján ez nem változna, ugye? A fogyasztóvédelmi irányelv tehát egyrészt a, a távolságban megkötött szerződésekre vonatkozó irányelvet felváltaná, hogyha jól értem. Rendben. Azt hiszem, hogy jó lenne meghallgatni a bizottság véleményét is ebben a témában, hiszen egy elég drasztikus, átdolgozott változatot látunk az eredeti javaslathoz képest, és ugye most kell eldönteni, hogy majd milyen irányba haladjunk tovább. Szeretném tehát meghallgatni a bizottságot, hiszen az eredeti javaslatát bizonyan utasították. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, először is szeretnék reagálni a tanácsi fejleményekre, mielőtt rátérnék a információs anyagra. Nos, először is a bizottság üdvözli azt, hogy mennyire kemény munkát végzett a belga elnökség, nagyon nagy előrelépéseket jelentett ez a tanácsi tárgyalások során az irányelv kapcsán. Második megjegyzésem. Fontos megjegyezni azt is, hogy a bizottság végleges álláspontját csak akkor fogja kialakítani, amikor majd itt a parlamentben is véglegesed, véglegesedik az álláspont első olvasatban, tehát akkor tudunk kompromisszumot kialakítani. Jelenleg még nincs végleges álláspontunk a tanácsi kompromisszumot illetően. Azonban azt elismerjük, hogy a tanács egy zsákutcába került, az egyetlen megoldás úgy tűnik, az egyetlen kiút az lehet, hogyha javaslat bizonyos részeire összpontosítunk. Ebből a szemszögből azt mondhatom, hogy a szöveg ugye a koreper szinten elfogadásra került, megállapodás született, és ez megfelelő alapját jelentheti egy kompromisszumnak, amely megfelel a belső piac működésének javításának. Természetesen a bizottság sajnálattal veszi tudomásul, illetve sajnálattal venné tudomásul azt, hogyha nem lehetne teljes körű harmonizáció alapján megállapodni, a négyes és az ötös fejezetre gondolok. Azonban bizonyos, ha bizonyos részekre összpontosítunk, ezzel kiutat találhatunk a jelenlegi helyzetből. De ahhoz, hogy a legjobb végleges megoldást fölvázoljuk, még meg kell várni, hogy a tárgyalások milyen irányt vesznek itt a parlamentben. Ami pedig a két fölvetett kérdést illeti, először is, a jelenlegi jogszabályokkal való kölcsönhatás, illetve kapcsolat. Nos, az anyag, az előttünk álló anyag azt hiszem, hogy osztja azt az alapvető végkövetkeztetést, amelyre a bizottság javaslata is jutott. Ez pedig az, hogy a fogyasztóvédelmi irányelv, illetve a horizontális jogszabályok, mint például az elektronikus kereskedelem, a szolgáltatási irányelv, ennek a kapcsolatnak kiegészítő jellegűnek kell lennie. Mit jelent ez? Mindegyik jogszabály érvényben kell, hogy legyen saját hatáskörén belül. azokban az esetekben, ahol mindkettő, tehát a szolgáltatás elektronikus irányelv vagy a fogyasztóvédelmi irányelv is érvényesül. Most ezekben az e- esetekben az információs kötelezettséget érvényesíteni kell mind a két szövegben. Hogyha pedig konfliktus mutatkozik a két szöveg között, a két jogszabály között, akkor a fogyasztóvédelmi irányelv élvez prioritást. Erre a következtetésre jutott a tanács is. Tehát azt mondhatjuk, hogy a jogalkotással jogalkotással kapcsolatos kérdéseken, kérdések esetében jobb lett volna szerintünk, hogyha a bizottság teljes körű harmonizációt ö, alakított volna ki olyan területeken is, mint ö, például azok a területek, ahol az elektronikus kereskedelemre vonatkozó irányelv, vagy a fogyasztóvédelmi irányelv van érvényben, de hát erre megalapodásra ezt a megállapítást nem sikerült meghozni. Ami pedig a pénzügyi szolgáltatások kérdését illeti, a bizottság javaslatának az volt a célja, hogy lefedje a pénzügyi szolgáltatásokat, ugyanolyan mértékben, mint ahogy ezek a szolgáltatásokat lefette az eddigi jogszabály, az átdolgozott fogyasztóvédelmi jogszabály alapján. Tehát nem szerettünk volna az, nem szerettük volna az eddig létező védelmet, fogyasztóvédelmet föladni. Ezért, ami a hármas fejezetet illeti, a székhely, nem székhely megkötött szerződéseket, ezek esetében megpróbáltuk megőrizni a fogyasztóvédelmi vívmányokat, különösen azon kérdések esetében, amelyek nem esnek a fogyasztói hitel irányelv hatája alá. Például a jelzálók hitelekre gondolok, illetve olyan szerződésekre, amelyek a bizottság javaslata hatája elé aláesnének. Ez az anyag bizonyos biztosítékokat is ad a bizottsági javaslat szerint a biztosítást ki kellene venni a szövegből, azért, mert ez a fogyasztóvédelmi mechanizmusban benne van részben, például az életbiztosítás területén. És eh, ez a bizottság véleménye szerint kellő szintű védelmet ad. Azonban, ahogy a Nandenhoff úr is elmondta, a tanácsi tárgyalások egy olyan helyzethez vezettek, hogy nem lehetett megállapodásra jutni abban, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat a hármas fejezet alatt megtartsuk. A bizottság ezt sajnálattal veszi tudomásul. Köszönöm. Okay, well, thank you. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Azt hiszem, hogy a tanács és a bizottság véleménye alapján ismét a jelentéstevőt kérném meg, hogy kér-e szót, szeretne reagálni erre. Lechner úr is szót kért. Van-e valaki, aki még reagálni szeretne a tanács véleményére, vagy valamilyen módon hozzá szeretne járulni ehhez a vitához, hiszen a jelenlegi javaslat nagymértékben változott. A négyes és az ötös fejezet kikerült belőle, és pusztán a távolságban megkötött szerződésekre összpontosít a szöveg. András Schwabnak adnám meg a szót, kíváncsi vagyok, hogy mi a véleménye, aztán Eckner úrnak, Anders úrnak, nem tudom, hogy kére még valaki szót. Rendben, akkor kezdjük itt. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, a legfontosabb az, hogy lássuk, hogy a belga soros elnökség az én szövegjavaslatomat, amely a kettes és hármas fejezet összevonását illeti, elfogadta, és a tanácsban egy többséget talált ehhez, és ezt nagyon is üdvözlöm. Ez azt mutatja, hogy a parlament és a tanács ebben a nehéz jogi kérdésben nagyon sikeresen és szorosan együttműködött eddig. Ami a 4-es, 5-ös fejezet törlését illeti az árnyék jelentéstevők szintjén, és úgy gondolom nagyon fontos ezt itt elmondani, hiszen Gebhard és Rosfor kollégák nem tudnak ma itt lenni. Azt mondtuk tehát, hogy a végén döntjük majd el, hogy ezzel mi történjen. Nagyon fontos azonban az, hogy a tanácsban a 22-es cikk, valamint a 23-as cikk esetében sikerült megegyezést elérni. Felvetődik a kérdés helyütt, hogy ezt a megállapodást nem lehet-e arra felhasználni, hogy aztán az összes üzletkötés szerződés esetében ezt bevezessük, eltérően attól, amit a tanács javasol, nevezetesen, hogy csak a kettes és hármas fejezetre vonatkoztassuk. Ez ahhoz vezetne, hogy a különféle üzlethelyiségen kívül kötött szerződések, illetve távolságban kötött szerződések esetében is bizonyos rendelkezések hatályban lennének, ami ma nem így van. De az árnyék jelentéstevők szintjén újra meg fogjuk ezt vitatni, és a végén majd döntést hozunk. Összességében pozitívnak tartom, hogy a belga soros elnökség megmutatta, hogy a tanács képes megállapodni ehelyütt, és ez nagyon fontos jelzés a parlament felé is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr rövidre fognám mondandómat. Úgy gondolom, hogy a tanács megközelítése teljesen érthető és észszerű, másképpen az irányelvet nem is tudnánk elfogadni. Ezt már az utóbbi is elmondtam egyébként, a módosítóim is ebbe az irányba mutatnak. Ezért még csak egy dolgot szeretnék a ma elhangzottakhoz hozzáfűzni. Hogy a különböző irányelvek és szövegek hogyan viszonyulnak egymáshoz, ennek tekintetében úgy gondolom teljesen észszerű lett volna, hogy az irányelvnek, illetve a javaslatnak a megfogalmazásánál már eleve megvizsgáljuk, hogy milyen alapokra helyezhetjük az irányelvet, és mik az összefüggések. Ez nem a parlament feladata. És a második dolog, ami a tartalmi kérdéseket illeti, azt hiszem, semmiféle indoklás nem született eddig. Schwab kolléga elmondta, hogy mikor kerül sor a szállításra, illetve hogy a kockázatok hogyan alakulnak. Mindez mindenfajta szerződés egyik központi elemét képezi, ehhez mindenféle szabályozást nélkülözünk jelenleg. Ez azt jelenti, hogy egy olyan szabályozás születik meg, mindenféle vizsgálatok nélkül. Anélkül, hogy megnéztük volna, hogyan áll a helyzet a különböző tagállamokban, milyen következményekkel jár mindez. Schwab úr az imént említette, hogy ez lehetséges, akkor ezt meg tudjuk tenni, de már egy ilyen kérdés is saját vizsgálatot érdemelne, és a bizottság Ezekben a kérdésekben, és legalább 30 ilyen kérdés van, ami a szövegből adódik, indoklást nyújtson be, illetve vizsgálatot készítsen. Well, I think unless the rapporteur contradicts me. Nos, hogyha jól értem, akkor van egy átfogó táblázat, de Lechner úr nem, nem hall engem, pedig az ő által elmondottakra szeretnék reagálni. Figyelem? Tehát, ahogyan elmondtam rögtön a folyamat elején, egy nagyon átfogó elemzés készült a különbségekről, a kockázat áttételéről is egyik országból a másikba. Nem tudom, hogy a jelentéstevő egyetérte velem. Azt hiszem, hogy döntéseket kell hoznunk. Menders úr, öni a szó. Thank you, Chair. Very briefly. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Nos, nagyon sajnálom azt, hogy az egész javaslatot felhígítottuk, azáltal, hogy a négyes és az ötöst kivettük belőle, de hát csak így lehetett tető alá hozni a megállapodást. Jobb az, hogyha egy kis részt javítunk a szövegben, mint hogyha semmilyen javítás nem történik. A timeshare irányelv jelentéstevőjeként nagyon jól tudom, hogy különböző szinten került ez megvalósításra, és ez egyáltalán nem biztosít védelmet a fogyasztónak, hiszen nem tudja, hogy, hogy az irányelvet hogyan fogja megvalósítani az az ország, től ő vásárol. Tehát ha a négyes és az ötös töröljük, akkor azt hiszem, hogy bölcs megoldás lenne, nem tudom, hogy András egyet érte velem. Tehát bölcs megoldás lenne az, hogy ha az irányelvet rendeletté alakítanánk át, mert akkor, akkor a fogyasztóknak megfelelő védelmet biztosítanánk. Remélem, hogy odafigyelnek arra, amit mondok. Illetve Ezáltal lehetőségünk nyílna arra, hogy a karácsonyi szünetben egy kicsit elgondolkozzunk erről, fontolóra vegyük az alapvető kérdéseket, és így egy nemzetközi piacot hozhatnánk létre, nem csak a nemzeti érdekeket képviselhetnénk elnök. Azt hiszem, hogy le fogom zárni a vitát, mert úgy tűnik, hogy senki más nem kér szót ebben a témában. Tehát új, az új esztendőben folytatjuk majd ezt a kérdést, addigra már a belga elnökségi vélemény is kialakul. Ez ugye első olvasat, szeretném hangsúlyozni, hogy a parlament véleménye rendkívül fontos. Kíváncsi vagyok arra, hogy a tanácsnak mi lesz a véleménye, erről, és gondolom, hogy Schwab úrnak is lesznek majd még megjegyzései, amelyek segítenek majd bennünket a januári szavazás előtt. Most pedig lépjünk tovább. Indítsunk el egy nagyon érdekes és intenzív munkát, ez pedig az egységes piacra vonatkozó törvény. Ahogyan önök is tudják, úgy döntöttünk, hogy ezt a javaslatot részleteiben megvizsgáljuk. Három jelentést készítünk az egységes piac témájában, és ezek három fejezetére összpontosítanak az egységes piaci okmánynak. Nos, az egyik a kormányzás és partnerség az egységes piacon, az egységes piaci okmány az európaiak számára, illetve a vállalkozások és a növekedés számára ez a harmadik fejezet. Kenyeti jelentéstevő itt van, ő a kormányzással foglalkozik, Campus úr az európaiak aspektusával foglalkozik, és harmadik jelentéstevőnk a PHD-ját védi meg Romániában, tehát valószínűleg doktorként tér majd vissza hozzánk a karácsonyi szünet után, ő most nem lehet itt, tehát helyettes fog szólni az ő nevében. még mindig van kellő időnk, egy és egy háromnegyed óránk. Sajnos nincs itt minden árnyék jelentéstevő. Szeretném megnézni, hogy mit gondolnak a jelentéstevők. Én nekem az a javaslatom, hogy minden jelentéstevő mondja el a véleményét, és így teljes képet kaphatunk a, az egész irányelvről, bocsánat, nem irányelvről van szó, hanem az egységes piaci intézkedés csomagról, a Single Market Act-ről, és aztán tehát az a javaslatom, hogy hallgassuk meg a jelentéstevőket egyiket a másik után, és aztán az árnyék jelentéstevőket is. Elég rugalmasan járhatunk el ma délelőtt, hiszen az első eszmecserére kerül csak sor a mai napon. Professor Correa Campos, Mr. Kreutzmann, and uh, Mrs. Cal- Kanyéti asszony szobogásként uh, hozzászólni. Azt hiszem, hogy az anyagának a kinyomtatott változatát kiosztottuk, tehát az egységes piaci intézkedés csomaggal kapcsolatos anyagot fogja előadni Kanieti asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném elmondani, hogy a kormányok a kormányzás és irányítás az egységes piacon azt írja le, hogy hogyan lehet az egységes piacot kézben tartani, irányítani, felügyelni. Úgy, hogy ez hozzájáruljon a növekedéshez és a polgárok érdekeihez is. Az első dia a célkitűzéseket mutatja be. Az egyik probléma, amelyel kapcsolatban a parlamentnek állást kell foglalkoznia, hogy megfogalmazza az egységes intézkedés csomaggal kapcsolatos céljainkat. Vajon eh, növekedést eh, akarunk szolgálni, eh, konszolidálni kívánjuk a gazdaság fejlődését, és ez az, amit kérdésként fogalmazok meg az első dián. Meg kell határoznunk a legfontosabb feladatokat, a prioritásokat. Javaslatokat kell készítenünk, és elsőként megoldandó, valamint későbbiekben megoldásra váró célokat kell kitűznünk, és ehhez hozzá kell rendelnünk a menetrendet, a határidőket is 2012-ig. Ezután a kérdés az, hogy további kezdeményezésekkel is élni kívánunk-e az egységes piaci intézkedés csomaggal kapcsolatban, és milyen javítási lehetőségeket látunk. Amit pedig ezen túlmenően is igen fontosnak tartok, az az, hogy a jelentéseket a három pillérnek megfelelően osztottuk fel. Az egységes piac irányítása, a e, vállalkozások, illetve a e, polgárok szempontjából Mindezt átfogó megközelítésben vizsgáljuk, egységes csomagként tekintjük, és a jogalkotásnak mindhárom területre ki kell terjednie, mindhárom pillért magában kell foglalnia. Amit fő kérdésnek tekintek, igen, el kell gondolkoznunk azon, hogy miként növelhető a bizottság szerepköre az egységes piacra vonatkozó szabályok érvényesítésében, illetve hogy milyen partnerkapcsolatok hozhatók létre a tagállamokkal evégett valamint kezdeményezésekkel kívánunk élni az egységes piacra vonatkozó szabályok végrehajtására, illetve azokkal kapcsolatos irányelvek átültetésére. El kell gondolkoznunk azon, hogy milyen multilaterális megközelítéssel élhetünk, milyen elgondolásaink vannak a nagyobb átláthatóságra, korrelációs táblázatokra, milyen ö, eredményeket ö, kell mérnünk, ö, milyen kölcsönös értékelési módszereket vezethetünk be, amelyek már ismertek a szolgáltatási irányelvben. Ugyancsak el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehet az administratív együttműködést javítani, kísérleti a belső piac fejlesztését célzó információs rendszerek létrehozásával. A következő további témák. Az egyik legfontosabb célja az unió versenyképesség javításának az az, hogy hogyan lehet az e-irányítást, az elektronikus irányítást javítani az EU szintjén. Hogyan lehet az alternatív vita rendezési módszereket elterjeszteni. 1500 ügy fekszik ilyen e, egyeztető bizottságok elől, amelynek az összértéke 500 milliárdra tehető, és ez még csak a kezdet. És ezen túl beszélnünk kell a hosszadalmas, elhúzódó átültetések ö, problémájáról is. Be kell tehát vonnunk a nemzeti parlamenteket, hiszen nekik is szerepük van az átültetés lerövidítésének feladatában. A tagállamok már most vizsgálják a legjobb gyakorlatok kérdését, és megosztják maguk között a legjobb gyakorlatokat, de ezt jobban kell ösztönöznünk. A jelentésnek ki kell térnie, hogy hogyan lehetne ösztönözni a nemzeti parlamenteket. Ha az átültetéssel kapcsolatos eh, jogsértésekre térünk, akkor itt javaslattal kell élnünk, hogy eh, egyfajta összehasonlítási alapot fogalmazzunk meg, eh, kiindulósként meghatározva azokat a határidőket, amelyek betartását megkövetelhetjük. A meglepő az, hogy milyen sok e, egyablakos ügyintézési lehetőség működik már. Egyesek ezek közül tájékoztatást adnak, mások segítik a közigazgatást a nemzetközi ügyekben. El kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan lehetne ezeket az egyablakos ügyintézési lehetőségeket elterjesztenünk, konszolidálnunk. Ugyancsak jelentéseket kell megvizsgálnunk Monti úr részéről, aki azt javasolta, hogy az egyik lehetőség a konszolidáltabb egységes piac kiépítésére az, ha először rendeletekben gondolkozunk, és csak utána térünk irányelvek megalkotására. Jó lehet, az rendeletek nem oldhatnak meg minden problémát, ez, ezek jelenthetik az elsődleges kiutat és azután, ha a korrelációs táblázatokról beszélünk, az irányelvek átültetése vonatkozásában, akkor jó ismert közeg, jelenség, hogy számos tagállam vonakodik adatokat szolgáltatni a korrelációs táblázatokkal kapcsolatban, és itt kérhetjük fel a kollégákat, hogy próbálják megerősíteni hangsúlyozni az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatási igényünket. Az egyik elgondolás, amelyre eh, még kitérhetünk, hogy hogyan gondoskodhatunk a 28. rezsim szélesebb körű alkalmazásáról. Hiszen feltételezhetjük, hogy számos cég, eh, vállalkozás létezik, amely még csak nem is tudja, hogy ilyen rezsim egyáltalán létezik, és nem tudja, hogy hogyan lehet az egységes piac egyéb területeire is kiterjeszteni ezt a rezsimet. Befejezésül szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy meg kell tartanunk a holisztikus, és közös megközelítést az egységes piac vonatkozásában, és ez jelentheti az elsődleges megközelítést a három jelentéssel kapcsolatos munkánkban is. A jelentések, amelyeket megfogalmazunk majd, elsősorban az IMCO szakbizottság korábbi jelentéseire támaszkodik, amelyek elemzik az egységes piacot eh, bizonyos eh, szempontok szerint. Eh, számítok arra, hogy együtt működhessek előadóimmal, a konszolidált csapattal, más előadók részvételével, és befejezésül szeretném emlékeztetni önöket a kitűzött határidőkre. A jelentéstervezet benyújtásának határideje január 12-e, és ezután a jelentés tervezete február elejére készül el, míg a módosító indítványokat február 7-ére kell benyújtani, a bizottsági szavazás február 28-án kerül sorra, ezután pedig remélhető, hogy a 20, március 23-ai plenáris ülésen el tudjuk jelent, fogadni a jelentést. Ez tőlünk meglehetősen fegyelmezett, összehangolt munkát követel meg, hiszen irányítás vonatkozásában tíz bizottság fogalmazza meg véleményét, ami azt jelenti, hogy itt igen rövid idő alatt végrehajtandó feladatok állnak előttünk, és ne felejtjük, hogy négy hónap röpke határidő, amely alatt le kell folytatnunk a vitát és Európa bevonásával, és ennek keretében azt a jogszabály tömeget is figyelembe kell vennünk, amely következménye lesz jelentéseinknek. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a kitűnő összefogó tájékoztatást, és nagy segítségünkre volt, hogy alkalma nyílt emlékeztet emlékeztetni bennünket az egész vita holisztikus jellegére. Ez kitűnő. Ami a határidőket illeti, teljesen igaza van, ambiciózus határidőket tűztünk ki, a konzultációs időtartam lerövidítésével, hiszen az Európai Tanács miniszterelnökei március végén gyűlnek össze, hogy elfogadják az egységes piacsal kapcsolatos intézkedés csomagot. Így tehát ezt figyelembe is kell vennünk a további munkánkban. Meglátjuk, hogy hogyan sikerül betartanunk a részünkről kitűzött határidőket és február 28-a után lehet, hogy több időre lesz szükség. Minden esetre egységes szerkezetbe kell tudnunk foglalni az addig elhangzó javaslatokat és véleményeket ahhoz, hogy olyan javaslatok szülessenek meg, amelyek beterjeszthetők és elfogadtathatók. Jó. Térjünk rá most Creative Campus professzorra itt egy hozzászólók listája áll össze, ahol az árnyék előadók is jelentkeztek, tehát az ezzel kapcsolatos anyagot elolvasottnak tekinthetjük, és I'll call these in this order uh, at the moment after um, we uh, have the, hear from the rapporteur. Tehát akkor az előadók után Mrs. McClarkin, Mrs. Trantafilides, Mrs. Rula, um, Jelentkeztek hozzászólásra. Tyler asszony kíván szólni. E, először akkor e, Turinen asszony, Tyler asszony és az egyéb kollégák, akik nem szerepelnek itt a e, listámon szólhatnak hozzá. Jó. Corriere de Campos professzor a második jelentésről eh, eh, számol be egységes piac európaiak számára. Köszönöm, elnök úr. Ez igen eh, szignifikáns javaslat valamennyiünk számára Európában. két alapvető, a grék és a mantiféle jelentés szolgáltat alapot ennek összeállításához, és hozzászólásomban az egységes piacra vonatkozó anyag második részére szeretnék koncentrálni. A megközelítésem két elven alapul. Először is egyfajta kifáradás jeleinek felismerése, amelyet a Montiféle jelentés vázol, ami a szervezeti kérdésekre, illetve a polgárok és fogyasztók jogainak érvényesítésére vonatkoztat. Elsősorban a kínálattal és nem a kereslettel foglalkozik. Az egész jelentés még nem nyerte el teljes mértékben a e, polgárok e, e, bizalmát, amit azonban meg kell szerezni, hiszen ez nem várható el, hogy automatikusan bekövetkezzék. Valójában nem egyfajta társulási szerződésről van szó, hanem inkább a fogyasztók és a szállítók közötti bizalmi helyzet kialakítás, kialakítása a cél, amely eh, eh, különféle eh, feladatokat ról a beszállítókra, amelynek során a legkiszolgáltatottabb helyzetű fogyasztók bizalma is elnyerendő. Ezt az egységes piacsal kapcsolatos valamennyi határozat megfogalmazásánál figyelembe kell vennünk nem mechanikus módon, mert ez jelent egyfajta kapcsolatot a gazdaság és a fogyasztók, a polgárok között. Mindig a polgároknak kell a központját alkotniuk az egész rendszernek, hiszen az egységes piacsal kapcsolatos intézkedések céljukat tévesztik, hogyha nem ebből indulnak ki, hogyha nem tudják megalapozni a bizalmi kapcsolatot a fogyasztókkal és jó minőségű termékeket szolgáltatni. A következő fontos megfontolás, hogy a jogszabály alkotás során különféle típusú szempontokat kell figyelembe venni, ide értve a fogyasztói jogok érvényesítését is, abban az esetben is, hogyha ezek adott esetben átfedhetnek. Két főigazgató működik együtt ebben, és kétféle mandátumuk van, amiből adódhatnak ilyen átfedések, és ami megnehezíti azt, hogy az egész folyamat során elsősorban a polgárok érdekvédelméből induljon ki. A polgárok azt fogják érezni, hogy ha kevéssé fejlett és kevéssé alkalmazott intézkedéseket dolgozunk ki, akkor ez szem előtt téveszti azt a körülményt, hogy elsősorban az ő érdekeik szolgálata a cél. Tehát nem szabad el szétforgácsolt megközelítést alkalmaznunk. 21 javaslat fogalmazódik meg a második fejezetben, amelyek közvetlenül vonatkoznak a polgárokra. Ezt egyfajta rácsként lehet felfogni, amely különféle elemekkel foglalkozik, öt változót vizsgálva. Az egyik ezek közül a jogalkotás vajon csupán ebből, mint információból kell kiindulnunk, vagy a jövő munkájára vonatkozó kihatásokat is figyelembe kell vennünk az érzékelhetőség, a kézzelfoghatóság, vajon érzik-e a fogyasztók, hogy a, a, a szolgálja az bizalmok megnyerését ez az intézkedés csomag. Másfelől összhangban van -e ez a szociális céljainkkal, illetve ötödik a végrehajtás határ idő kitűzése is fontos. Legalábbis 2012 végéig bevezetendő és végrehajtandó feladatokról van szó. Ez mindenképpen fontos. Az ötödik körülmény pedig, amit vizsgálnunk kell, a végrehajthatóság kérdése. Tehát mindezeket megpróbáltam táblázatba foglalni, amely lehetővé teszi, hogy a folyamatokat meghatározzuk, illetve feltárjuk az esetleg jelentkező hiányosságokat, hézagokat. Én azt hiszem, ez jó megközelítés, és én, mint árnyékelőadó az elemző táblázat összeállítása során megpróbáltam egységes álláspontot kialakítani, konszenzusra jutni az alkalmazandó módszerek vonatkozásában, és végezetül, elnök úr, megjegyezném, hogy három kulcs elemet kell vizsgálnunk, a kézzelfoghatóság kérdését, a határidőket és a végrehajthatóságot. Ezek könnyen figyelembe vehető, bár nem könnyen megvalósítható intézkedések, tehát kézzelfogható, de nem könnyen végrehajtható, nem kézzelfogható, de könnyen végrehajtható, és a többi variációk képzelhetők el. Tehát az elsődleges kérdés az, hogy végül is Eh, egyszerű jogalkotási kérdésről van-e szó, mindössze eh, információval szolgálunk, vagy pedig az összes felsorolt körülményt eh, érvényesíteni tudjuk. És végezetül szeretném Szandra Kányéte szavait visszhangozva megállapítani, hogy ambiciózusnak kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen az újabb, igen átfogó és nagyon hasznos tájékoztatást. Ehhez majd a későbbiekben szeretnék magam is hozzászólni. Most pedig Krajcman úr. Buzoly, Krisztián Buzoly nevében kérem, hogy tartsa meg tájékoztatóját. Krajcman úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék elnézést kérni az árnyék előadó részéről, ahogy említette az elnök is, nem tudott megjelenni, de minden esetre szeretnék hangsúlyozni, hogy eh, itt egy eh, meglehetősen szoros határidőkkel jellemezhető intézkedéscsomagról van szó, és eh, erre vonatkozik ez a, az anyag is. Az egységes piac, a gazdaság növekedése és a fogyasztók érdekvédelme egyaránt szolgálandó cél az intézkedés megfogalmazásakor. Ez lehet ennek a jelentésnek az általános célja az egyik probléma, amely foglalkozik a jelentés, a szolgáltatási szektor. Ez növekedőben lévő és a gazdaság fellendülését jól szolgáló ágazat. A szolgáltatási szektor emiatt külön hangsúlyt kap. Itt a business-to-business szolgáltatások során a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat elkerülése jelentkezik fő célként. Az egységes piac megalkotása ezen a területen is várat még magára, és ez egyes területeken gyorsabban, másod lassabban van kialakulóban. A lassabb növekedés az USA-val összehasonlítva arra is visszavezethető, hogy még nem tudjuk teljes mértékben kihasználni ezeket a szolgáltatásokat az elektronikus kereskedelem a számítástechnika alapján szolgáltatható kérdések területén. A bizottságnak továbbra is tisztáznia kell azokat a kereteket, amelyek az elektronikus kereskedelem feltételrendszerét jelentik, és ezek kialakítására van szó itt ki kell alakítanunk a fogyasztói bizalmat, nem csupán a fogyasztók vonatkozásában, hanem a vállalkozások vonatkozásában is, amelyek egyet, egyes esetekben nem szívesen folyamodnak ezekhez a megoldásokhoz. A gazdaság fellendítése vonatkozásában e, e, az elektronikus kereskedelem elterjesztésének akadályai gátat jelenthetnek. A e, működési e, költségek csökkentése e, elősegítheti ezt, valamint az egyeztetés az illetékes hatóságokkal szintén segítségünkre lehet. Ezért az előadó úgy gondolja, hogy a kölcsönös elismerés az EU azonosítás vonatkozásában, valamint az erre vonatkozó irányelv felülvizsgálata rendkívül fontos további prioritása, amelyet hangsúlyoz a gyakorlat, a vállalkozások bekapcsolása az innovációba. Az egységes piac valamennyi vállalkozás számára azonos feltételeket teremt, de a KKV-k e, különös figyelmet érdemelnek, miután ezek még nagyobb nehézségekkel találják magukat szembe, amikor az egységes piacon próbálnak fellépni. Ők jelenthetik a motorját az előbrelépésnek, de komoly akadályokat látják a tevékenységük kiterjesztésében, az innovációs tevékenységben. Az a dinamika, amely negatív negatívan befolyásolt az administratív akadályok miatt, szintén fellendítendő, és ez vonatkozik a tőkepiacokra is, ahol a bizottság rámutat arra, hogy intézkedések hozandók a befektetői munka megkönnyítésére, és a jobb kommunikációra, a KKV-kra, fölhívva a figyelmüket az egységes piacon jelentkező lehetőségekre, különösképpen az EU részéről. Az innovációt meg kell könnyíteni, és lehetséges, hogy egy olyan keret kialakítása a feladat, amely javítja a kutatási programokba történő bekapcsolódás lehetőségeit is. Nem csupán az kis és középvállalkozásokra, hanem valamennyi vállalkozásra kell vonatkoztatnia ezt az uniónak, és az európai költségvetés felhasználása a az erőforrások előteremtésére szintén megkönnyítheti az ilyen jellegű innovációs, illetve kutatásfejlesztési munkát. Ebbe kell bekapcsolni a KKV-kat, és egyetért az előadó a bizottság azzal, hogy szabályozói keretet kell kialakítani, hogy a kockázati tőke nagyobb mértékben kapcsolódjon be az innovatív jellegű üzleti tevékenységbe, és így nagyobb jövedelmet generáljon az EU így eh, tud eh, eh, nagyobb mértékben koncentrálni az innovatív szektorra, ha az egységes piaci lehetőségeket egyenletes módon teremti meg mindenki számára. Az EU cégek és a hatóságok számára egyaránt fontos ez. Praktikus megoldásokat kell kialakítani, biztosítva a KKV-k bekapcsolódását. Az előadó úgy véli, hogy elsőbséget kell biztosítanunk a közbeszerzések gyakorlatának javításának is, hogy az EU-s cégek jobban hozzáférjenek a külpiacokhoz is. Nem kell naívnak lennünk ezen a területen, és nagyobb hangsúlyt kell adnunk az átláthatóság elvének. Az USA fontos piaci erő, és az EU üzleti érdekeinek védelmében is fel kell tudnunk lépni. Ezzel a kérdéssel igen gondosan kell foglalkoznunk. A fiskális politika kérdése önmagában nem egy rossz és elvetendő gondolat, előnye lehet, hogy az EU vállalkozásokat átláthatóbbá teszi, és megkönnyíti összehasonlításukat az egyes tagállamok által gyakorolt adópolitika hatásainak. Az egyes vállalkozások így tudnak határokon átívelő gyakorlatot, illetve műzleti tevékenységet kezdeményezni. Az egyéb frakciókkal való egyeztetés is alapjául szolgálhat a továbblépésnek, és egyfajta keretet tudunk kialakítani a gazdaságaink föllendítésére, amely az európai vállalkozások versenyképességét javítja. A e, jelentések kapcsolatos szabályrendszer kialakítása e, és egységesítése ugyancsak kiküszöbölhet bizonyos e, jelentős administratív gátakat a működésből ezek azok a területek, amelyeket megjelöl az előadó, de természetesen nyílt a további vitára, és ezekkel, valamint egyéb önök által felvetendő problémákra is kíván kitérni, és a jövő héten megrendezendő ezzel kapcsolatos értekezlet jó alkalommal szolgál az eszmecserére. Köszönöm figyelmeket! Köszönöm szépen, hogy Krisztin Buzoyt képviselte. Azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű volt a álláspontja. Rendben, akkor most a, megnyitnám a vitát. Nagyon sok időnk van, ezért mindenki addig beszél, ameddig szeretne. A felszállási lista pedig a következő. Mrs. Toon, uh, Mr. Ripo, um, then I'm not sure whether Mrs. Toon or, or Mrs. Ruler wants to come first. Nem tudom, hogy Ruler asszony szeretne, vagy Turner asszony, akkor ez a Turner asszony, meg Larkin. Uh, then Mrs. Ruler, um, Mrs. Styler, and I will also um, comment in my role as shadowing. Um... És én is hozzá fogok szólni a vitához árnyék tevőként az európaiakra vonatkozó aspektusban elnökként. Ötön asszonyi a szó először. Köszönöm szépen, Malcolm. Nos, először is szeretném elmondani, hogy számunkra nagyon-nagyon fontos, az, hogy örüljünk annak, hogy létezik az egységes piaci csomag, illetve az ehhez kapcsolatos jelentések. Egyetértek Szandra Kalenyétával, a holisztikus megközelítés kiemelkedő fontosságú. Együtt kell működnünk, három különböző jelentésről van szó, de egy közös anyagról, és ezt ilyenként, ilyeténként is kell kezelni. Egy stratégia, egy anyag, tehát rendkívül fontos az együttműködés. Voltak olyanok, akik a belső piac kiégéséről beszéltek. Nos, igazából én ezt a koncepciót nem értem. Nekem az a benyomásom, hogy a belső piac még igazából nem is indult el, még nem kezdett el működni. Tehát amiről, amit most látunk, az nem a kiégés, a belefáradás, hanem csak a dolgok kezdete. Bárnyi biztos együttműködik velünk, dinamikus, határozott formában, mi pedig ezt megpróbáljuk még inkább föllendíteni, és kihasználni ezt a, ezt a lendületet. Szeretnénk a belső piac működését előrevinni. Tehát nem használnám a fáradtság szót ebben a kontextusban. Ez az első megjegyzésem. A második, Az egységes piaci intézkedés, intézkedés csomag második jelentésének árnyék jelentéstevője vagyok. Hogyha a belső piac nem fejlődik olyan ütemben, mint ahogy szeretnénk, és ugye remélem, hogy megfelelően fog fejlődni, akkor, hogyha bármilyen terveket elfogadjuk. De hogyha nem ez történne, akkor az állampolgárok részvételére van szükség, a, ahhoz, hogy a belső piac megfelelően működjön. Amikor pedig az állampolgárokról beszélünk, már itt is szóltam erről a szakbizottságban, nagyon fontosnak tartom, hogy nem kapnak elő tájékoztatást az állampolgárok, és különösen igaz ez az egységes piaci csomag, intézkedés csomagra. Az információhoz való hozzáférést mindenképpen javítani kell, és így tudjuk az állampolgárokat döntéshelyzetbe hozni. Például kapcsolódik ez az internet szolgáltatások fejlődéséhez is, amely téma teljes mértékben hiányzik ebből az anyagból. Ezt sajnálatosnak tartom. Beszélünk az általános érdekű szolgáltatásokról, beszélünk az infrastruktúra fejlesztéséről, a közlekedés, a szállítás fejlesztéséről, stb. stb. De egy szót sem olvastam az internet jobb működéséről. A széles sávú internetről beszélek, igen. Igazából hiányzik az anyagból, én sokkal hangsúlyosabb szerepet adnék ennek a kérdésnek encouragement and a better information to the citizen. When we talk about the very low involvement on all... Beszélünk ugye arról, hogy a határon átnyúló tevékenységek, a kereskedelmi szolgáltatások tekintetében az állampolgároknak fogalmuk sincs arról, hogy ezt hogyan használják ki, hogyan jussanak hozzá ezekhez a szolgáltatásokhoz, és igazából akadályról akadályra bugdácsolnak. Ezért ezekre az aspektusokra sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni. Egyetértek az előttem szólókkal. Nagyon fontos az, hogy az európai piac a piaci erőket kiaknázza, az állampolgároknak pedig megfelelő termékekre és szolgáltatásra van szükségük a lehető legalacsonyabb áron. ami azt is jelenti, hogy föl kell karolnunk az innovációt, a versenyt, a határon átnyúló kapcsolatokat, és egy nyitott légkört kell kialakítani. Nagyon örülök neki, hogy fölül vizsgálhatjuk ezt az egységes piaci csomagot. Ugye Bárnyé úr is erre tesz javaslatot, és így a munkánk konkrét eredményét láthatjuk majd. Véleményem szerint olyan megközelítést kell alkalmazni, ahogyan Bárnyé úr is mondta, nem arról van szó, hogy módosítókat írjunk ehhez az anyaghoz, Nem Biblia nincs kőbevésve, ez fejlődni fog, továbbra is megpróbáljuk előre mozdítani ezt az anyagot, megpróbáljuk egyre jobban bevonni az állampolgárokat. Véleményem szerint a konzultációs folyamat, ahogy aztán az Európai Bizottság végzi, nem kielégítő. Sokkal nagyobb lépéseket kell tennünk, és ez valóban kihívást jelent számunkra is, európai parlamenti képviselők számára is konzultálni kell az állampolgárokat, tájékoztatni kell őket, és arra kell ösztönözni, bátorítani őket, hogy kutassák fel ezeket az információkat. Ez további munkát jelent számunkra, további kihívást, hiszen mi képviseljük az állampolgárainkat. Köszönöm. Thank you very much indeed, Mrs. Tun. Um, next... Köszönöm szépen. Repo úr következik. Arvoisa puheenjohtaja, vain muutama yleinen näkökohta. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak néhány általános megjegyzésem lenne. Kányette asszony nagyon jól elmondta, hogy milyen fontos a harmadik rész Semmiképpen sem szabad félváról vennünk a jó irányítást, épp ellenkezőleg. És azt is olvashatjuk az anyagban, hogy egy jól működő párbeszédre, partnerségre van szükség, és nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy valóban egy jó irányítás valósuljon meg a gyakorlatban. Engem egyedül az aggaszt, hogy a gyakorlatba való átöltetés különböző sebességgel halad a különböző tagállamokban, és ez tovább mélyíti a különbségeket a különböző tagállamok között. Itt olyan pontokat vonultatott fel Kániete asszony, amelyeket jobban üdvözölnek egyes tagállamokban, mint más tagállamokban. Hogyha tehát a szabályokat és a kötelezettségeket nézzük, azoknak azonosnak kell lenniük a különböző tagállamok és vállalatok esetében. Korea de Campos úr az állampolgárok jogait hangsúlyozta, és a gyakorlatot, valamint a konkrét intézkedéseket. Nagyon fontos, hogy az állampolgárok hozzáférjenek az információkhoz az anyanyelvükön, és ehhez megfelelő forrásokra van szükség. Így például a fogyasztók tájékoztatása, a tanácsadás esetében és a szolvit esetében is. Puszói úr is utalt erre a munkájában, és nagyon várom, hogy az árnyék jelentéstevők újra összejöjjenek. Köszönöm. Tőlen asszony következik. A zöldek nevében árnyék jelentés tevője leszek az európai aspektusának az egységes piac dokumentumban. Erre szeretnék egy-két szóban reagálni. Ahogyan már elhangzott, rendkívül fontosnak tartom, hogy mindenki tisztánlása a belső piac potenciális előnyeit. Ne csak érse érezze a mindennapi életben, azt hiszem tehát, hogy itt közös a célunk. Ebben a fejezetben vannak érdekes megjegyzések, például a 26-os javaslat, amely egy közös európai ö, szállítási hálózatra vonatkozik, transeurópai közlekedési hálózatra, a gyorsvasút hálózat megfelelő kialakítása nagy előrelépés lenne, a 27-es pedig az energetikai infrastruktúrákkal foglalkozik, ez is létfontosságú ahhoz, hogy a fenntartható energiát ár, illetve költség hatékonyan tudjuk biztosítani ellentétben a hagyományos energiaforrásokkal. A 29-es és a 30-es is fontos. Ezek megfelelő egyensúlyt szeretnének kialakítani a piac és a szociális jogok között. Nagyon mélyreható vita zajlott a Velko eset után. Bárnié úr, barátunk, ebben a témában mellettünk áll, hiszen nagyon is fontos számára, hogy ezt az egyensúlyt valóban ki lehessen alakítani. Ez pedig fontos lenne hiszen hogyha verseny a munkakörülmények és a fizetések közötti versenyé alakul át, akkor mi leszünk a vesztesek, és elveszítjük az állampolgárok, illetve a munkavállalók támogatását is. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés. Aztán egy-két szóban szólnék az egyes fejezetről, a cégek belső piacáról. Pascal lesz ennek az árnyék jelentéstevője, ő majd bizonyára beszél róla, illetve Heide Rühle is kiegészíti azt, amit elmondok. Két megjegyzésem lenne, két dolgot szeretnék kiemelni, a tízes és a tizenegyes kérdések, az ekológiai lábnyom, illetve az energiahatékonyság. Ez is a nagyon fontos része lesz majd a versenyhelyzetnek. Itt nagyon sok pénzt megtakaríthatunk. Hogyha más régiókkal való versenyről beszélünk, ez az egyik aspektus, a másik azonban egy belső vetület, nagyon, nagyon nagy megtakarításokat érhetünk el a termelés és a gazdaság számára. Tehát nagyon fontos dologról van szó. Kreuzmann úr említett valamit, amit szintén fontosnak tartok, ugye Buszoly úr nevében szólt, ez pedig az innováció. Az innováció szerintem még nem elég hangsúlyos, és nagyon jól tudjuk, hogy a régi iparunkat nem tudjuk tovább működtetni. Ahhoz, hogy erős gazdaságot alakítsunk ki, ahhoz az innovációt föl kell karolni, és nagyon fontos lenne, hogyha ezt a szövegben hangsúlyosan megfogalmaznánk, hiszen itt világszinten vezető pozíciót szeretnénk elakít, kialakítani, ehhez azonban a tudomány, a kutatás és az egyéb területeken határozott lépéseket kell tennünk. Itt ez megjelenhetne már a, ebben a javaslatban is. Aztán az euró kötvények is érdekesek, a közös konszolidált adóalap ötlete is nagyon érdekes. Ezek további potenciálokat tartalmaznak. Még egy utolsó megjegyzésem lenne. 2012-ben lesz Dánia soros elnökség. A jövő évben választásokra kerül sor Dániában. Készen állunk. Mindenki készen áll Dániában, bárki is nyerje meg a választásokat. Készen állunk arra, hogy megfelelően tovább vigyük ezt az anyagot, és a, a Dán elnökség számára abszolút prioritás a belső piac megerősítése. Köszönöm. Köszönöm ezt a lelkes hozzászólást, egyetértek. A Dán elnökség abszolút elkötelezett, jó pár Dán miniszter ellátogatott már hozzánk az elnökséget előkészítvén. Ez pedig nagyon bátorítom. McLarkin asszony a szó. Köszönöm szépen, és köszönöm minden jelentéstevőnek a hozzászólást. Egyetértek, az egységes piac az egyik legfontosabb dolog, ami az Európai, Európai Uniót illeti, és fontos, hogy megfelelően átültessük az egységes piaci jogszabályokat, így alakíthatunk ki gazdasági növekedést, így lehet munkahelyeket teremteni. Ennek a kulcsa pedig az, hogy egy kölcsönös értékelési folyamatot vezessünk be, ugye erre tett utalást a szolgáltatási irányelv. Ezt kell mérehatóban megvizsgálni. Nem csak nyomonkövetést szeretnénk, hanem meg kell hallani azt, amit mondanak nekünk, és reagálni is kell ezekre. Tehát az összes érdekelt fejlel föl kell venni a kapcsolatot, és együtt kell működni. Ezt rendkívül fontosnak tartom. Ezen kívül az akadályokat el kell hárítani az egységes piac kiteljesítése útjából, és így hozzáadott értéket képviselhetünk az állampolgárok számára. Ahogyan Törner asszony is utalt erre, a szélesávú internethez való hozzáférés abszolút prioritás az Európai Unión belül, és a digitális agenda területén mindenképpen meg kell valósítani a céljainkat. Elnök, köszönöm szépen, McLarkin asszony. Kicsit később fogok hozzászólni a vitához, ugyanis én is árnyékjelentéstevő vagyok, de most már adnézzük a többi hozzászólót. Zsule asszony. Styler, Mrs. Van Yu, has joined us, um, and I'll perhaps... És azt hiszem, hogy én teszem meg az záró megjegyzéseket majd. Rula asszony a szó. Sárnyék jelentéstevő vagyok, de csak a harmadik rész számára az irányítása kapcsolatosan, és már előre Várom az együttműködést Kányáta asszonynal. Azt hiszem, jól együtt tudunk majd működni. A önáltal meghatározott prioritásokat támogatni tudom, azonban szeretnék még kiegészíteni néhány dolgot, ami számomra fontos volna. Egyrészt az INI-ki bővítésével kapcsolatosan. A tagállamok tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy a közigazgatásban nem olyan nagy az együttműködés, és igen nagyok a félelmek ezen a területen. Ezért azt gondolom, mert nem elegendő ezt kibővíteni, meg kell néznünk, hogy hol vannak akadályok, és hogyan lehet azokat lebontani, és hogyan tudunk bizalmat teremteni, annak érdekében, hogy valóban mindenki nyerhessen ebből, és hogy valóban előrelépés legyen. Ehhez hozzátartozik az, hogy ne építsünk fel újabb akadályokat, és az én tapasztalatom a screening eljárásban, ami a szolgáltatás irányelvet illeti, nagyon különbözőek ezek a tapasztalatok. Voltak olyan tagállamok, ahol növekedett a bürokrácia, ahol nem csak a jogszabályokat hasonlították össze, és ez megnövelte a munkát. Itt tisztázásra lenne szükség. Azt hiszem, tehát, hogy növelni kell ezen eszközök elfogadottságát és a bizalmat irántuk. A második pont a konzultáció, hiszen a jogszabály alkotást a konzultáció előzi meg. Nagyon nagy lehetőségnek tartom, hogy most első ízben a az egységes piaci csomag révén megnézhetjük azt, hogyan működnek a konzultációk, és hogy valóban olyan jó eszköznek bizonyulnak-e. Egyre nagyobbak a problémáim ezzel, Turunen asszony hozzászólására utalva, úgy gondolom, hogy nagyon sok konzultáció csupán formaság. Láthatjuk azt, hogy ezt azon például, hogy ilyen multiple choice kérdéseket használnak fel ehhez, gyakran problémát okoz a fordítás különböző nyelvekre, és a kiértékelés is véleményem szerint hagy kívánni valót maga után. Ez nagyon fontos lenne a konzultáció átláthatósága számára, és nagyon fontos lenne, hogy mi, a parlament kapjunk egy elemzést erről, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a konzultáció valóban meghozta a kívánt eredményt. Véleményem szerint tehát nagyobb átláthatóságra van szükség ezen a területen. Az alternatív konfliktus megoldási módszerekhez szeretnék még hozzászólni, ami a pénzügyi területet illeti. Bárni úr javaslatára utalnék itt. Nagyon fontos a kollektív redress témájához kapcsolni ezt a kérdést. Tudom, hogy ez egy nagyon vitatott kérdés. A parlamenten belül az IMKO tagjaival együtt egy vizsgálóbizottságot állítottunk fel ebben a kérdésben, és itt megmutatkozott az, hogy az eddigi alternatívák, ami a pénzügyi területen történ, alkalmazott konfliktus megoldási módszereket illeti, nem elegendőek, nem kiegészítőek a bizalomépítés szempontjából, azt hiszem itt is még van tennivalónk. Üdvözlöm természetesen azt, amit Kányéte asszony mondott a konszolidációval kapcsolatosan, az a tapasztalatom, hogy a one-stop shopok bevezetése kapcsán kevesen nem gondolkodtunk el megfelelően azon, hogy hogyan is jöjjön létre itt egy együttműködés. Közigazgatási struktúrákat építünk fel, anélkül, hogy a hatékonyságot megvizsgálnánk, az utolsó pont a jelentésben szintén, itt szintén az átláthatóságra utalnék, illetve az eljárások idejének rövidítésére, de ezt Bárné úr is javasolta. Szólnék még néhány szót arról, amit Pascal Kafa dolgozott ki. Számomra itt főként a procurement téma felkarolása nagyon fontos el kell gondolkodnunk azon, hogy a kis és középvállalatokat hogyan tudjuk ezen a területen megerősíteni, hogyan tudunk jobb lehetőséget teremteni a számukra. Ezért tartom nagyon fontosnak az ezzel kapcsolatos zöld könyvet is, és remélem ezt is fel tudjuk karolni, és ezt is be tudjuk építeni a munkába, hiszen ez növeli a lehetőségeket a kis és középvállalatok számára. Szeretnék kapcsolatot teremteni az innováció és a közbeszerzések között. Azt hiszem ez is egy nagyon fontos téma lesz. A kutatási keretprogram mellett a közbeszerzések kínálnak különösen nagy lehetőséget a kis és középvállalatok számára, hogy jobban ki tudják használni az innovációs lehetőségeket. Azt hiszem, ezt nagyon fontos lenne jobban kidolgozni. És egy utolsó dolog, ahol nem értek egyet maradéktalanul Bárné úrral is, ami számomra egy rossz konzultációs eljárás tükröz, ez a koncesszió kérdése a szolgáltatások esetében. Itt a konzultáció még nem zárult le, az értékelésre a konzultációs folyamatnak még nem történt meg, azt hiszem, hogy itt az érintettek közül szinte mindannyian negatívan nyilatkoztak ezzel kapcsolatosan, nem is ismerek pozitív véleményt ezzel a projekttel kapcsolatosan, és azt hiszem ez alása a bizalmat is. Hogyha egy konzultációt megkezdünk, akkor nagyon fontos lenne azt befejezni és elemezni, mielőtt egy további lépést tennénk, nevezetesen jogalkotási javaslatot tennénk. Köszönöm szépen, Rűre, el kell mondanom, hogy a közbeszerzésekkel kapcsolatos véleményével teljes mértékben egyetértek, és támaszkodni is szeretnék ezzel kapcsolatos ismereteire. Jó, akkor eh, Tyler asszony eh, a listánk végén szereplő hozzászóló. Köszönöm. Köszönöm valamennyi előadó munkáját és a hozzászólókét is. Az első prezentációval kapcsolatban Kaletti asszony beszélt a holisztikai megközelítés fontosságáról, és az előadás során a nemzeti parlamentek bevonásának szükségességére is kitért. Szeretném ezzel kapcsolatban elmondani, hogy a héten az alsóház nyugdíjakkal foglalkozó bizottsága éppenséggel erre a témára tért ki tárgyalásai során, és itt a politikusok bevonása gyakorlatilag már megkezdődött, és az egységes piacsal kapcsolatos javaslatok is elhangzottak. Ami a 28. rezsim e, kérdését illeti, nos, ami engem illet, nem nagyon vagyok tisztában azzal, hogy miről is van szó. E, azt hiszem, hogy itt e, az egyes irányelvek bevezetésével kapcsolatban kell kitérnünk erre, és amit Turinen asszony mondott, a szociális agendával történő teremtés igencsak nagyon fontos, és ez megint csak aláhúzza annak fontosságát, hogy együtt kell működnünk más e, szakbizottsággal is, e, és e, az ilyen jellegű, a mobilitást szolgáló intézkedések fontosságára irányítja figyelmünket. És bizonyos tulajdonosi érzés kialakítása az egész intézkedés csomaggal kapcsolatban fontos lenne, és legalább a saját honlapunkon bizottságként ki kell térnünk ezekre a kérdésekre, igyekezve bevonni az érdekelteket, tájékoztatva őket a megfontolásainkról, és parlamenti hivatalainkat felhasználva gondoskodhatunk arról, hogy megpróbáljuk megnézni, hogy hogyan lehet a lehetőleg nyitottabban tájékoztatást adni és mások bevonásáról gondoskodni. És úgy gondolom, hogy az információhoz való hozzászérés igen fontos ezen a területen. A másik kérdés, ami felmerült bennem, hogy amikor innovációs agendáról, az iparfejlesztésről beszélünk, stb., akkor úgy gondolom, hogy itt a bizottságban, vagy én legalábbis úgy érzem, és más bizottságok is, hogy ezek olyan területek, amelyek további megfontolást igényelnek, holisztikai megközelítést, eh, annak eh, eldöntésére, hogyan érhetők el ezek a célok. Tehát egyfajta vezető szerepet is vállalnunk kellene, eh, hogy gondozzuk ezt az együttműködést, hogy az ipari bizottsági kollégákat is bevonjuk, hogy úgy alakul az iparfejlesztési politika, amely összhangban áll ezekkel a kérdésekkel, és nem érdemes -e ezekben a vitákban is őket bevonni, itt a parlamenten belül, hogy ők is csatlakozhassanak ehhez a megközelítéshez. És végül is, ahogyan említettem az agendával kapcsolatban általában, hogy az e-kereskedelemmel kapcsolatos kérdés, a széles sávú internet hozzáférés fontossága, és ahogy Kárné asszony is említette, ez minden európai számára kihatással jár, és Skóciában, amelyet képviselek, számos vita zajlott le a Debara ügyről, amely egy szélesávú szolgáltató, és komolyan vették ezeket a dolgokat, hogy mindenkit be kell kapcsolni. Tehát ez valamennyiünk számára előnyeket hordoz, de az egységes piac kialakításának is jó útja, tehát látnunk kell, hogy a digitális agenda egyfajta eszközrendszer eh, ezeknek a céloknak a megvalósítására, és eh, figyelembe véve a jelenlegi gazdasági helyzetet, ez tekinthető az egyik eh, fontos kihívásnak, mely előttünk áll. Úgy gondolom tehát, hogy számos-számos erőpróba előtt állunk, a vezető szerepet kell vállalnunk, hogy ezt végbevihessük. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm a tanulmányt, és és ha nem is a széles sáv vonatkozásában, én is azonosulni tudok az elmondottakkal. Elnézést kérek, hogy későn érkeztem, máshol kellett dolgoznom. Nos, ez azt jelenti, azt is jelenti, hogy nem hallottam a eh, Buszoly úr eh, hozzászólását, akit ugye helyettesített kollégánk. Nagyon sokszor dolgoztunk együtt Buszoly kollégával, illetve többi árnyékjelentéstevővel is. Az egységes piaci intézkedés, intézkedés csomagnak három része van, három aspektusa van, de ahogyan elhangzott, együtt kell dolgoznunk, harmonikusan együtt kell működnünk, illetve a többi bizottsággal is, a, a szakbizottságokkal, illetve az ipari bizottsággal. Nagyon fontos az, hogy kollektív munkát végezzünk, együttműködjünk. Köszönettel tartozom a biztos úrnak, illetve a bizottságnak, bár ugye egy kicsit késlekedtek a dolgok, mégis végül megszületett egy olyan szöveg, amely megfelelő alapot adhat a tanács, a bizottság és a parlament közös munkájához. Ambiciózus szöveg áll előttünk, és az nagyon is jó, hogyha ambiciózusak vagyunk, tudni kell, hogy nem fogunk tudni mindent megvalósítani, de legalábbis ami az irányokat meg kell adni. Ami a vállalkozás és a növekedés kérdését illeti, hiszen a szocialistáknak az árnyékjelentést árnyék jelentéstevője vagyok ebben a témában. Nagyon fontos, hogy a KKV-knak segítséget nyújtsunk, azért, mert igaz az, hogy a piac eddig a kereskedelmet támogatta azonban a nagyvállalkozások számára kizárólag a kis és középvállalkozások, amelyek legközelebb állnak az állampolgárokhoz, a fogyasztókhoz, semmilyen előnyt nem láttak, sőt, inkább csak zavarokat láthattak, akadályokat hárított útjukba az egységes belső piac. Tehát nem csak harmonizációról van szó, hanem az adó szabályok harmonizációjáról is. Nagyon remélem, hogy bárni biztos úrnak sikerül átvinni véleményét a tanácsban, hiszen az európai szabadalom kérdése is rendkívül fontos, különösen az európai szintű kutatás, amit ugye a keretprogramra gondolok, tehát ebben a témában ez rendkívül fontos, itt is hangsúlyoznám az együttműködés szerepét, és nagyon jó lenne, hogyha végül sikerülne egy ilyen európai szabadalmat kialakítani a vállalkozások számára. Együttműködtem ugye a vállalkozásokkal, és azt látom, hogy a, vállal, a munkavállalók joga nem érvényesül megfelelően. Nagyon fontos lenne, hogyha utalnánk azokra a vállalkozókra, azokra a munkavállalókra, akik határon átnyúló, átnyúlóan kívánnak működni a belső piacon. Nagyon fontos lenne a minősítések kérdését is fölkarulni, és a 2005-ös irányelvet Bárnyé úr is felül kívánja vizsgálni, hiszen ez nem megfelelő a mai helyzetben. A professzionális mobilitás egyik alap pillére a belső piacnak, itt egy innovatív aspektusról van szó. Nagyon fontos ezen a területen is az, hogy előrelépjünk, illetve közösen együttműködjünk a tanácsal és a bizottsággal. Ezen kívül van még valami, ami régóta várat magára, ez a szociális gazdaság, azt hiszem, hogy itt szintén megfelelő lépéseket kell tenni, hiszen a szövetkezetek benne vannak az európai szociális hálóban, és nagyon fontos, hogy együttműködjünk a kis és középvállalkozásokkal minden egyes régióban, minden egyes területen, és ez rendkívül fontos. Végre első alkalommal benne van ez is ebben a szövegterkezetben szövegtervezetben. Természetesen még mélyrehatóbb eszmecserét kell folytatni, például az innováció kérdésében. Türán asszony, illetve Rúle asszony beszéltek a zöld fejlődésről, a zöld gazdaságról, illetve a közös piacról, a közbeszerzésről is, természetesen a szociális, a környezetvédelmi aspektusokat mindenképpen figyelembe kell venni, arra van szükség, hogy munkahelyeket teremtsük, és ezzel lendületet adjunk a belső piacunknak. Ugyanakkor kicsit eltér a véleményem, azért, mert nem is olyan régen az európai közlekedés témájában egy konferencián vettem részt, és valóban Franciaország és Németország kicsit vonakodik, azonban a többi ország nyitottan áll az eszmecsere elé. Szeretnék a az állami szintű, illetve a magánpartnerek együttműködésében az egyensúlyt kialakítani. Ott vannak a különböző erre vonatkozó jogszabályok, vannak olyan országok, ahol ez működik, vannak olyan országok, ahol nem, tehát itt előrelépésre van szükség. Természetesen nem arról van szó, hogy, hogy olyan szöveget hozzunk létre, amely nem megfelelő irányba halad. Egyetértek ebben önökkel, fontos, hogy legyen szöveg a kezünkbe, viszont ezt csak akkor lehet kialakítani, amikor a konzultációt befejezzük és értékeljük is, és figyelembe vesszük az állampolgárok, illetve a vállalkozások igényeit, szükségleteit. Ez nagyon fontos a PPP kapcsolatokban. Ezen kívül úgy gondolom, hogy a vállalkozások számára illetve a növekedés számára nagyon fontos, hogy a hamisítás ellen föllépjünk. Hiszen azt látjuk, hogy a kereskedelemben levő termékeket hamisítják, de ugyanez vonatkozik az internetre is. Itt mindannyian ugyanabban a cipőben járunk, új megoldásokra van szükség, hiszen valós Isten csapása ez a belső piac számára egy katasztrófa. Ebben a tekintetben még van valami, ami érdekes a szövegben, és ami nem elég messze menő, nem elég innovatív, ez pedig a banki illetékek kérdése. Sokat beszélünk erről természetesen. A kisvállalkozások számára ez rendkívül fontos terület. Amikor a bankok saját önszabályozásáról beszélünk, tudjuk nagyon jó, hogy ez mit jelent, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon veszélyes koncepció, nagyon veszélyes fogalom, nem csak az állampolgárok és a vállalkozások számára, hanem a KKV-k számára is, hiszen nagyon gyakran ők áldozatul esnek a túlságosan magas banki illetékeknek. Nagyon sok más dolgot is mondhatnék még, de nem szeretnék hosszasan szót kérni. Bárnyi biztos úr is tisztában van azzal, hogy nagyon sajnálattal veszem tudomásul, hogy az általános érdekű szolgáltatások tekintetében nincs egy egyszerű közlemény, egy egyszerű kommunikáció. A gazdasági, általános gazdasági érdekű szolgáltatások területén szükség lenne egy ilyenre, hiszen a belső piac a nagyvállalkozásokkal működik, a kis és középvállalkozások részvételével, illetve az állampolgárok és a fogyasztók részvételével, de együttműködünk az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokkal is, és itt ezt harmonikusan, egységben kell látni ahhoz, hogy dinamikus piacot hozzunk létre, olyat, amely megfelelő vezető szerepet vállal Kínával, Indiával, Brazíliával szemben. Ehhez azonban egyszerű, egyértelmű szabályokra van szükség, amelyet minden tagállam elfogad, és ez dinamikussá teheti a belső piacot, kívülről nézve is, vagy a külső versenytársakkal szemben is. Semmi nem tökéletes, minden területen lehet még előrelépni, azt remélem, hogy nagyon jól tudunk majd együttműködni. Itt ez bizonyára meg is valósul, de remélem, hogy a bizottságban is. Az ITRE-ben, illetve a jelentéstevőkkel, árnyékjelentéstevőkkel eh, kiváló együttműködés eh, sikerült megvalósítani. Ne feledkezzünk meg a nőkről sem, a professzionális eh, életben, illetve a társadalmi életben is nagyon fontos szerepet töltenek be, és természetesen a kereskedelem szempontjából sem elhanyagodható ez. Hangsúlyozni kívánom még egyszer az együttműködés fontosságát, a, ki, a kis és középvállalkozásokban bíznunk kell, hiszen ők azok, akik az európai piacnak az alap motorját adják. Köszönöm. Köszönöm szépen ezeket az érdekes és fontos felvetéseket. Kíván-e más hozzászólni? Még a második eh, körnél nem tartunk. Kreisman úr, kért szót, és utána magam is tartogatom a hozzászólásomat a képviselő urak hozzászólása utánra. Krajcman úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány dolgot még hozzáfűznék, hiszen árnyék jelentéstevő is vagyok. Említették már többen, hogy a fogyasztó számára egy jól működő energetikai belső piac egy hatalmas előrelépés újra és újra hangsúlyozzák, hogy ne csak a vállalatokra gondoljunk, hanem a fogyasztókra is. És itt most megvan a lehetőségünk arra, hogy nagyobb versenyt teremtsünk. Nagyobb verseny mindig jó, hiszen ilyenkor gyakran kedvezőbben alakulnak az árak. Láthatjuk ezt Németországban, ahol nincsen monopól helyzet, oligopolokról van szó. Láthatjuk azt, hogy pénteken, hétvégenként növekednek a benzinárak, és ez mindig nagyon koordinált módon történik Németországban. Alig-alig tapasztaljuk azt, hogy lennének esetleg olyan vállalatok, amelyek eltérnek ettől. Az európai frekvenciák hatékonyabb felhasználása a digitális szakadék felszámolása érdekében, ez is elsősorban az európai fogyasztók számára lesz kedvező, erre is hangsúlyt kell fektetnünk. A harmadik pont nagyon fontos az állampolgárok számára a szakmai képesítések elismerése. Ezen a területen közelebb hozhatjuk a polgárokhoz a belső piacot, és szükség van természetesen a mobilitásra is. Tegnap véletlenül a tévében láthattam azt, hogy hogyan festhet valójában a mobilitás. Cseh orvosok, akik ezer eurót keresnek a hazájukban, feladták szerződéseiket, és tömegesen indulnak Németországba és Angliába például, ahol sokkal többet keresnek. A belső piacon tehát láthatjuk majd, hogyan alakul a mobilitás, ezért nagyon fontos a szakmai képesítések, diplomák elismerése, és ebben az összefüggésben egy európai szakmai igazolvány bevezetése is üdvös lenne, amely megfelelően dokumentálja a szakmai képzést, és ezáltal lehetővé teszi az állampolgárok számára, hogy más tagállamokban keressenek például munkát, és ezáltal a bürokrácia is leépül. Az európai piaci felügyelet erősítés az európai dimenzió további vetülete, a jobb koordináció, ami a vámkontrollokat illeti, a vámellenőrzéseket, ez egyrészt szolgálná a fogyasztók jobb védelmét a veszélyes termékekkel szemben, másrészt pedig egy tisztességes versenyt teremtene a gyártók számára, és fáradhatatlanul újra és újra elmondom, mennyire fontos a piacok felügyelete. Ezen a területen tennünk kell valamit, hiszen újra és újra azt látjuk a viták során, hogy egy olyan kép alakul ki az európai piacról, amely nem felel meg a mi elképzeléseinknek. És hogyha arról vitatkozunk, hogy hol vannak a gyenge pontok, akkor például újra és újra azt láthatjuk, hogy például Rotterdamon keresztül az Európai Unióba jutnak az olcsó kínai termékek, az olcsó kínai játékszerek. Ezen a területen nagyon fontos lenne a, a közös felelősségvállalás. Tudjuk, itt van a Frontex, ezen a területen a tagállamok nagyon szolidárisak a külső határon elhelyezkedő országokkal, azok érzékelik a legerősebben a menekültekkel kapcsolatos problémákat. Itt is el kell gondolkodnunk azon, hogy nem lehetne nagyobb szolidaritást teremteni a piacok felügyeletében. Hogyha felteszem a kérdést a biztosoknak, azok azt mondják, hogy ez a tagállamok feladata. Tudjuk, hogy a tagállamok esetében viszont mennyire különféleképpen alakul a piacok felügyelete és a vám kérdés. Ezért ez nagyon fontos téma. Nagyon kritikusan szemlélek néhány pontot, ezt világosan szeretném kimondani. Rüle asszony az imént említette a közös perek kérdését. Hogyha Európában ilyesmitről beszélünk, akkor nagyon óvatosnak kell lennünk. Egyrészt itt van a fogyasztók érdeke, ez teljesen világos, nagyon fontos, hogy ők érvényesíteni tudják jogaikat, másrészt azonban óvnék attól, hogy az amerikai rendszert vezessük itt be Európában, hiszen ez sem a fogyasztó, sem a vállalatok érdekeit nem szolgálná, nem szabad elkövetnünk ezt a hibát. De valójában az a helyzet, hogy itt nagyon fontos előrelépést tennünk, és biztosan vitatkoznunk kell majd erről is. Az intézkedések listája nem teljes. Hiányolom például a, azt az intézkedést, hogy 2015-ig a roaming díjakat töröljük el. Vannak nagyon érdekes vetületei tehát a dokumentumnak, érdekesek lesznek a viták, kevés az időnk, de biztos vagyok benne, hogy sikerrel járunk, és az imént elhangzott az is, hogy nagyon fontos, e- hogy egyeztessünk a többi szakbizottsággal, hogy ne legyenek párhuzamosságok, és hogy ne ismételjük önmagunkat, hogyha a belső piacról van szó, ez rendkívül fontos. Arról is gondoskodnunk kell azonban, hogyha a többi szakbizottságban tárgyalnak bizonyos kérdéseket, akkor a belső piac vetületeit is figyelembe vegyék azok a szakbizottságok. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Krajcman úr. Hogyha magam is felvethetnék néhány kérdést, elnökként is, másfélől pedig az egyik jelentés árnyék jelentős tevőjeként. Nos, úgy gondolom, hogy igen, jó volt, hogy Kanyéti asszony elsősorban arra hívta fel a figyelmet, hogy mit kell végrehajtanunk az előttünk álló négy hónap során, és igaz az a kijelentés, hogy evéget e, fel kell állítanunk a feladatok fontossági sorrendjét az 50 javaslat között. E, Ráfel, ezentúl e, ez nem is egy egységes jogszabály kialakítását célzó munka, hanem inkább politikai jellegű dokumentumról van szó, és mint ilyen igen fontos. És Schwab úr igen nagy segítségünkre lenne, és a bizottsághoz is fordulok ezzel, hogy nagyon hasznos volna, ha minden előadó és árnyék jelentéstevő elsősorban arra koncentrálna, hogy milyen politikai üzenetet kívánunk intézni a közvéleményhez. Azt hiszem, hogy világos, hogy valószínűleg valamennyien Rúle asszony, Rúle asszony kérem, vannak az építési termékekkel kapcsolatos problémáink, de azt hiszem, hogy ez nem része a feladatnak most. Nos, hogy milyen hozzáadott értéket kínálunk. Nos, a legtöbb esetben a kollégáink általában elégedettek az 50 javaslattal, ehhez hozzátehetnénk még néhányat természetesen, de úgy gondolom, hogy a bizottság igen jó munkát végzett, azonban nagyon nehéz ilyen magas számmal dolgozva pontos fontossági sorrendet kialakítani, tehát egyetértek azzal, hogy el kell ismerni a szakmai képesítéseket, odaadó támogatói vagyunk ennek, tehát ez lehet, hogy az egyik javaslatunk lesz. De úgy gondolom, hogy vannak fontos területek szerintem, ahol a tagállamokat kell arra buzdítanunk, hogy gyorsítsák és terjesszék ki saját feladatkörüket az egységes piac működtetése iránt. És erről már volt is szó, mint például a az integrálás, a konszolidáció és valamennyi területnek egyes pontok köré történő csoportosítása a segítségnyújtó közönségkapcsolati központok kialakítása, stb. Mindezek olyan területek, amelyek kontaktpontként a tagállamokban megvalósíthatók, és ahol viszonylag jelentős előrelépés biztosítható az ő részükről, és ahol sok tagállamban jelentős összegeket fordítottak már erre a célra, amelynek jó része elpocsékolódik. A második felvetésem szélesebb körre terjed ki, ahol az egységes piaci termék intézkedés tovább kiábrándító eredményt hoz, nevezetesen, hogy a polgárság az egyes vállalkozások számára láthatóbbá váljék, és odaadóbb támogatásukat sikerül olyan elnyerni egyfajta bizalomépítés révén. Tehát egyes országok, ahol ilyen egységes tájékoztató központokat működtetnek, arról számolnak be, hogy ezek nem kielégítően működnek. És ez megint csak visszavezet bennünket arra, hogy elsősorban a polgáraink a kis működések, a, a kis vállalkozások, a nagyobb műk, vállalkozások, és ezek munkavállalói teszik ki, de még fontosabb, hogy a kis vállalkozások kiábrándultan tapasztalják, hogy a kis egységes piac kevés lehetősége kecsegteti őket. Itt tehát jelentős hiányosságok mutatkoznak. Néhány olyan kérdés, amelyet Rüle asszony és mások is felvetettek, hogy az egységes piachoz való hozzáférést biztosítani kell a kisvállalkozások számára is, szembeötlően merülnek föl, hiszen rengeteg olyan akadály van, amely gátolja ezeket e, ebben a piaci hozzáférésben. És ez fölveti a piac irányításának kérdéseit és ide sorolható a közbeszerzéssel kapcsolatban említett jó néhány probléma is. Olyan területek, ahol a közbeszerzést arra igyekszünk felhasználni, hogy hozzáférés biztosítsunk a kisebb vállalkozások számára is. Igen fontos terület, és a bizottság segítségünkre is van abban, hogy ezeket szemügyre vegye, felmérje a képzés, az oktatás, a továbbképzés kérdései itt élesen vetődnek föl, hiszen a közbeszerzést általában nem kezelik úgy, mint az egységes piachoz való hozzáférés jó eszközét a kis és középvállalkozások számára, és bizonyos országokban, mint például Svédország, a svéd elnökség során emlékeznek, ott a közbeszerzés és annak végrehajtása a svéd versenyhatóság feladatkörébe tartozott, miután úgy látták, hogy ez a piachoz való egyenlő eséllyel történő hozzáférés jó eszköze. Erre tehát emlékeztetni szeretnék, és valójában arra akarok kiukadni, hogy eszközökre van szükségünk, megoldásokra, egyfajta platformra, ahogy a Monti jelentés fogalmaz, Eh, hogy más kollégákat is elérjünk, más intézményeket, más kezdeményezéseket is bevonjunk eh, ezekbe. Az innovációs politikát is eh, ötvözzük ezzel, az ipar fejlesztési politikát a 21. század számára, de gondoskodjunk arról, hogy ne fedjünk át, fölösleges átfedéseket ki kell küszöbölnünk ezen a platformon. Tehát az Innovációs Unió Kengen asszony világosan fejezte ki, hogy elégedetlen a kutatók mobilitásával. És valójában egyfajta teszt esetként kívánja kiaknázni ennek területnek a lehetőségeit az egységes nyugdíj gyakorlat kialakítására. Tehát fel kell vetnünk ezeket a kérdéseket, és fel kell karolnunk a felvetéseket. És a másik, amit megjegyeznék, az, hogy más bizottságokat is be kell tudnunk vonni. Biztató válaszokat kaptunk már az eddigiekben is, mint ismeretes írásban kerestem meg bizonyos bizottságokat, és egyesek gyorsan reagáltak is. Már vitát indítottam, és bizottsági elnökökkel tárgyaltam e véget, és e véget elsősorban ki kell adnunk a saját határidőkkel ellátott feladatkörünket, hogy az ő előadóikat is ki tudják jelölni, illetve velük egyeztethessünk. A koordinátorokkal ezt három jelentés területén kell megvizsgálnunk. Először egyfajta eszmecsere kell, hogy kialakuljon az egész politikai spektrum részvételével. Ezt kell tennünk a e, társbizottságokkal, e, e, küszöbölve azt, hogy kiki hatásköri belvilongásokba kezdjen. Inkább arról van szó, hogy a meglévő erőforrások célirányos felhasználásával kell tudnunk előbbre lépni. Itt a Monti jelentésnek is az volt az ambíciója, hogy előbbre vigyük ezeket az ügyeket. Tehát mindezeket a problémákat kezelve el kell tudnunk tovább menni, és örülök, hogy ebbe az előadók segítségünkre vannak. Úgy gondolom, végső megállapításként, hogy emlékeztetnem kell önöket, úgy vélem eh, jelentős politikai eh, hatást keltettünk első jelentésünkkel. Eh, úgy érzem, hogy a különféle pártok, frakciók támogatása megnyilvánul ez iránt, és egyes pártok újraválasztásukért küzdve úgy gondolom magukévá tehetik ezeket a feladatokat, és e, jelentős támogatás nyilvánul meg e, a kitűzött célok megvalósítására. Tehát ez az oka annak, hogy a munkánkat a továbbiakban is összpontosítanunk kell, és konkrét feladatokat kell tudnunk megoldani. Koordinációs üléseinkkel én, mint árnyék előadó szintén emellé állok, és emlékeztetnék arra, hogy a koordinátorok felelősséget vállalnak az én elnökségem alatt is, kérve az előadókat, hogy őket keressék meg. Buzó nem koordinátor már, de ők a koordinátorokkal együtt folyamatosan felülvizsgálják, megnézzék az egyes témák előbbre haladtát és közös munkánkat. Oké. Okay. Úgy gondolom, hogy úgy lehetne most tovább lépni, hogy Bantunis asszonyt kérem föl, e, erős csapatot képvisel a bizottság részéről. Talán tájékoztatna bennünket arról, hogy a konzultációs folyamat továbbvitelét hogyan értékelik, látják a maguk részéről, és utána a három előadó véleményét szeretnénk meghallgatni, illetve az egyéb hozzászólókat Turutnán úr, Schwab úr tehát a bizottság következő hozzászólónk, és utána egy rövid ideig körbeadnám a szót, hogy kiki saját véleményét hangoztathassa. Tehát akkor a bizottság részéről. Euh, et merci. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólást. Nagyon gyümölcsöző és érdekes volt ez a ma reggeli vita és látjuk azt is, hogy a bizottság nagymértékben támogatja ezt az anyagot a közleményében. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a három pillér megfelelően kövessük. Egyrészt a vállalkozásokat segítsük, azonban az állampolgárok bizalmát megerősítsük, valamint a kormányzást is ismét felülvizsgáljuk, tehát támogatjuk ezt a hármas megközelítést. Ezen kívül szeretném elmondani, hogy a tanács is egyetért ezzel a megközelítéssel, hiszen a, ezeken az anyagok ezekkel az anyagokkal már nagyon sokat foglalkozott a tanács, és holnap az első félidős következtetéseket el fogják fogadni a tanács keretében. Ők is támogatóak tehát, és azonban az a legfontosabb prioritásokat még nem határozták meg. Ez azt jelenti, hogy továbbra is folytatni kell a munkát a magyar elnökség alatt. Véleményünk szerint rendkívül fontos az, hogy az előttünk álló időszakban az intézmények természetesen a megfelelő időrendnek indőrend alapján együtt tudnának működni, és valamilyen átfogó politikai megállapodásra jutnának a prioritásokat illetően az egységes piac témájában. Tehát ami ezt a folyamatot illeti, meg kell határozni, ki kell mondani azt, hogy nagyon fontos együttműködnünk, közelíteni egymáshoz a véleményünket, ugyanígy a tagállamok véleményét is kikérni, harmonikusan együttműködni, és nagyon gyorsan intézkedéseket hozni, különösen a kormányzást illetően, hiszen itt még nagyok a hiányosságok. Számunkra, ami a folyamatot illeti, a jelenlegi eszmecsere szakaszában, mondhatjuk ezt egy későbbi szakaszban trialógusnak is, illetve az együttműködési eljárás keretében ugye közösen dolgozunk, nagyon fontos szakaszban járunk, és a konzultációk után további lépéseket tehetünk. Ez azt jelenti, hogy a konzultáció végével egy jelentés születne, teljesen átlátható formában természetesen, amely aztán a közeljövőben meghozott megállapodás fő vonalait vázolhatná. Azt hiszem, hogy voltak kérdések, nagyon nehéz lenne ezekre most az idő miatt választ adni, de azt hiszem, hogy számunkra is kiemelkedő fontosságú ez a projekt, ez az anyag, és szívesen válaszolunk a felmerülő kérdésekre kétoldalú megbeszélések keretében. Természetesen sok kritika éri az egységes piacot, nagyon sok esetben magyarázatra van szükség, és szívesen állunk a rendelkezésükre. Köszönöm. Köszönöm szépen azt hiszem, hogy nagyon is hasznos volt az, hogy emlékeztetve bennünket arra, a tanács is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és fontos az is, hogy mi is hozzájáruljunk tehát ehhez a vitához, illetve a bizottság figyelembe veszi a mi munkánkat majd a végleges jelentés kialakításakor. Ugye egy olyan javaslatról beszélünk, amely nyitott konzultációt illetően, tehát nagyon fontos a mi hozzájárásunk a végső jelentéshez. Gyors összefoglaló következik, hiszen van rá időnk, nézzük a jelentéstevőket. Schwab úr koordinátorként is hozzá kíván szólni a vitához, tehát Schwab úr először, aztán Kreuzmann, Correa de Campos és Kanyéta asszony ebben a sorrendben. Schwab úr. Köszönöm, elnök úr. Először is elnézést szeretnék kérni, hogy itt megbeszéléseket folytattam az előadó az előadás alatt. Sajnos ez arra vezethető vissza, hogy két munkatársam megbetegedett, így három ember helyett kell dolgoznom ma. Szeretném először is megköszönni a jelentéstevők, árnyék jelentéstevők munkáját. Azt hiszem jó alapot teremtettek ahhoz, hogy elérjük azt, amiről a bizottság képviselője is beszélt. Most azonban azt állapítom meg, hogy mások is beszélgetnek itt, miközben beszélek. Minden esetre egyetértünk abban, hogy nagy többséget kell elérnünk itt a szakbizottságon belül, hogyha előrelépést szeretnénk elérni. Nagyon fontos, hogy időben elgondolkozzunk azon, milyen alapra helyezzük a munkánkat, hiszen Grech úr javaslata, illetve az, amit mindannyian megállapítottunk, hogy egy holisztikus megközelítésre van szükség, valóban igaz, de hogyha konkrét kérdésekről van szó, akkor gyorsan eltérnek a vélemények egymástól, ezért azt kérném, hogy már kezdetben beszéljünk arról, illetve egyezünk meg abban, hogy a kezdetben megállapított követeléseket fenntartsuk végig. Hogyha megegyezünk abban, hogy azok a dolgok, amik a jelentésben szerepelnek, azokkal foglalkoznunk is kell, akkor mindenkit arra kérek, hogy támogassák ezt. Nagyon helyes az, amit Rüte asszony említett, Ebben az összefüggésben szeretném azonban hozzátenni azt, hogy a megvalósításban is problémák voltak, a megvalósítás volt a legfőbb probléma. Hogyha a megvalósítást javítjuk, akkor mindenképpen javulást tudunk elérni ezen a területen. Korea de Campos úr joggal utalt arra, hogy mindenképpen vissza kell nyernünk az állampolgárok bizalmát, Teljesen egyetértek vele ebben a kérdésben, de itt is konkrét következtetéseket kell levonnunk. 800 szabályozott szakma van az Európai Unióban, ebből 200-at csak egy tagállamban szabályoznak. Nagyon nagy érdeklődéssel várom a javaslatokat, főként akkor, hogyha majd az adott tagállamok a lobby szervezetekkel együtt állnak ki az érdekeik mellett. Nekünk ilyenkor elég bátraknak kell lennünk ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ezen a területen valóban meg akarjuk erősíteni a belső piacot az állampolgárok érdekében. Másik kérdés a közbeszerzések ügye. Azt hiszem, ezzel nem kell olyan sokat foglalkoznunk, azt kell világosan látnunk, hogy a szakbizottság szeretne valóban előrelépést elérni, hogyha azok lehetségesek. A bizottságnak a javaslataival pedig alá kell támasztani azt, hogy itt javulásra van szükség, amíg nincsenek ilyen javaslatok, nem születhet jogalkotási javaslat. Azt hiszem, ebben egyetértünk. Végezetül szeretném hozzáfűzni, hogyha ez a holisztikus megközelítés többséget képes szerezni itt a szakbizottságban, felmerül az a kérdés, hogy a többi szakbizottsággal hogyan tudunk előrelépni, hiszen nem véletlen, hogy a bizottságot azzal vádolják, hogy a főigazgatóságok közötti együttműködés is jobban alakulhatott volna. Azt hiszem ezen a területen itt a szakbizottságokon belül és a szakbizottságok között is jelentősebb együttműködésre van szükség. A néppárt külön munkacsoporthoz létre annak érdekében, hogy az összes kolléga, aki a szakbizottságokon belül ezen a kérdésen dolgozik, egyeztetni tudjon egymással. Kányéte kolléganőhöz intézem a következőket. Sok olyan pont van, ahol az irányítás javulásra szorul. Ilyen például az IMI e mechanizmus, ahol az együttműködés tagállami szinten mozdítjuk elő. Azt hiszem Bárnyé úr nagyon meg kell dicsérnünk, hiszen ő megpróbálja érvényesíteni ezt a mechanizmust a különböző tagállamokban. Végül nagyon fontos lesz az, hogy a tagállamok szintén részt vegyenek ebben a folyamatban, amelyet megpróbálunk elindítani, és hogyha a szoros együttműködést továbbra is fent tudjuk tartani, az nagyon üdvös lenne. Mi legalábbis hajlandók vagyunk erre. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és Köszönöm azt, hogy magáévá tette a részünkről is javasolt továbblépési menetrendet, és azt hiszem, hogy a kollégák a bizottságok részéről is segítségül sietnek a közös megközelítés kidolgozásában, és ez lehetővé teszi az előadóknak, hogy egyfajta komplex megközelítéssel éljenek. Azt hiszem, hogy az elnök helyettes asszony is szeretne hozzászólni most az előadók által előadottakhoz. Igen, azt hiszem nagyon röviden fogalmazhatok, miután épp az összefoglalásnál tartunk már. Tehát minden esetre egyetértünk abban, hogy ez egy igen ambiciózus célkitűzés. Ahogy az elnök mondta, ki kell tűznünk a prioritásokat, és politikai üzenetről beszélt, amelyet egy egységes piacsal kapcsolatban szeretnénk intézni a közvéleményhez. Tehát 10-12 olyan prioritást látunk magunk előtt, amelyekkel azonosulni tudunk, és ahol gyors eredményekre számol, számíthatunk. Ezeket a bizottság a tanács egyet értésével fogja tudni megfogalmazni, és remélem, hogy a holnapi egyeztetés erre lehetőséget teremt. Így a prioritásokat kitűzhetjük, gyorsan visszajelzéssel érhetünk, és meglátjuk, hogy ambiciózus céljaink felé el tudunk-e mozdulni ezek ezeken a területeken. A parlament és a tanács a jogalkotó szervek, tehát velük egyetértésben kell tudnunk tovább lépni, és a 27 a tanácsban képviselt tagállam közreműködésével kell tovább lépnünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bernadett gyors választ vagy összefügg foglalást a, az előadók részéről. Kreitzmann úr elsőként záró megjegyzések. Rövid leszek, amit Schwab úr elmondott, nagyon fontos. Arra is ügyelnünk kell, hogyha sikerül elfogadni a megfelelő irányelveket, akkor az átültetés is megfelelő legyen az egyes tagállamokban. Nincs értelme annak, hogy elfogadjunk új rendeleteket, irányelveket, hogyha utána azt kell megállapítanunk, hogy az egyes tagállamok nem valósítják meg azokat a gyakorlatban. A pénzügyi válság révén nyilván nem egyszerű a helyzet. Nem tudjuk könnyen felelkesíteni az embereket Európáért, hogyha azonban az ember követi a vitákat, akkor gyakran azt látjuk, hogy egyre kevesebben támogatják Európát, egyre többen a saját nemzeti érdekeiket helyezik előtérbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy a most vitatárgyát képező javaslatokból, amelyeket bizonyosan kiegészítünk majd, bár egyébként a bizottság már 50 javaslatot tesz, ami ugye egy széles spektrum. Ennek révén tehát mindenképpen felélénkítsük a belső piacot, és elérjük, hogy az emberek bizalma növekedjen az európai intézményekben, és abban a munkában, amit mi itt végre, véghez viszünk. Köszönöm szépen. Uh, thank you, Mr. Kreutzmann. Uh, professor... Köszönöm eh, Kreuzmann, Campos professzor következik. Vejo com satisfação que há uma grande unanimidade de... Nagyon gyorsan szeretnék hozzászólni. Nagy eh, megelégedésemre szolgál az, hogy jó pár gondolatban teljes mértékben egyetértünk, hiszen az elmúlt hat hónapban nagyon nehéz volt megállapodni. Kreuzmann úr beszélt a bizalom helyreállításáról, Valóban nagyon fontos, hogy az állampolgárok bizalmát újra visszanyerjük. Nagyon sokan beszéltek erről hozzászólásukban. A javaslatot az állampolgárok igényeinek, illetve a tagállamok szükségleteinek megfelelően kell kialakítani, ahogy a bizottság is elmondta. A tagállamoknak érezniük kell, hogy jelentősen benne vannak ebben a folyamatban, ők is részét képezi, ugyanez ér, képezik, és ugyanez érvényes az állampolgárokra is tehát bármi, ami a nemzeti kap- parlamentekkel kapcsolódik, kapcsolódik, illetve az állampolgárokhoz, az rendkívül fontos. Oda kell figyelni a horizontális témákra is, az innováció, a KKV-k, a mobilitás, a foglalkozások, a közbeszerzés, és ezekben a, tekint, ezekben a kérdésekben együtt kell működni más szakbizottságokkal is. hiszen ezek mind fontos területek, hogyha nem is konkrétan érintik az egységes piacot. Aztán van még egy kérdéses ügy, ez pedig a kollektív jogorvoslat. Úgy tűnik, hogy ebben a témában nem értünk egyet, nincs összhang, jó lenne, hogyha ezzel foglalkoznánk a közeljövőben, és elképzelhetőnek látom azt, hogy valamilyen megállapodás születik. És végül a koordinátorok, illetve elnök úr olyan döntést hozott, hogy három jelentés szétválasztja ezt az anyagot, azt hiszem, hogy ez egy észszerű bölcs döntés volt, azonban nehéz helyzetet teremt, hiszen nagyon sok munkát igényel, de meg lesz a gyümölcse. Rengeteg munkát jelent ez, hiszen a belső piac nem igazán olyan, amely megragadja az állampolgárok figyelmét, és nem, ezzel nem azt akarom mondani, hogy média cirkusszá kellene alakítani az egészet, de hát azt hiszem, hogy kemény és nehéz a házi feladat. Köszönöm. Köszönöm szépen és zárszóként Kanyati asszony. Köszönöm elnök úr. Először is szeretnék csatlakozni valamennyi kollégámhoz, akik azt mondták, hogy ez az állampolgárokhoz szól. Az én jelentésem arról szól, hogy hogyan lehetne az egységes piac irányítását úgy alakítani, hogy ez az állampolgári érdekeket szolgálja. Másodszor szeretném örömmel leszögezni, hogy ez a dokumentum az egységes piaci intézkedés csomag az egységes piacot láthatóbbá fogja tenni az egész Európai Parlament területén. Ez is fontos körülmény. Szeretnék is köszönetet mondani minden előadónak, és az árnyék jelentéstevőknek is odaadó munkájukért, amelynek célja, hogy jó jelentés álljon össze, amelyet nagy többséggel lehet elfogadtatni a bizottságban, és remélhetőleg a plenáris ülésen is. Ugyancsak nagyra becsülöm, hogy csak nem minden ma felszólaló kolléga aláhúzta a holisztikus megközelítés fontosságát e fontos dokumentum vonatkozásában. Hogy válaszoljak Steiler asszonynak, a 28. rezsimmel kapcsolatban. Ez egy jogi keret az Európai Unió szabályaival kapcsolatban, amely nem lép a nemzeti szabályozás helyébe, hanem szabadon választható alternatívája annak. Például alkalmazzák az európai vállalatokra vonatkozó szabályokban és a rendeletek és irányelvek vonatkozásában pedig tényleg nagyon font, körültekintőknek kell lennünk, hiszen azok a szubszidiaritás elvét sérthetik, Ugyanakkor célszerű felmérni, hogy milyen gyakorlat alakult ki az Európai Unióban, nevezetesen, hogy egyfajta kombinációja alakult ki a jogszabályoknak, melyek egy része a közvetlenül érvényesülő rendeletekből, másfelől pedig az átültetendő irányelvekből épült föl. Ez fontos volt az egyszerűsítés körében, de ez az egyszerűsítés a gyakorlatban óriási irányelveket szült, amelyeket egyes esetben nehéz végrehajtani, és amelyek felvetik a politikai kompromisszumok szükségességét, amelyek nem mindig elég világosan körülírtak, és amelyek így a nemzeti jog alkalmazásban bonyodalmakat támasztanak. Köszönöm. Köszönöm. Valamennyiüknek szeretnék köszönetet mondani e, közreműködésükért e, ennek az igen ambiciózus projektnek a beindításában, és e, a legjobb kívánságaimat szeretném kifejezni a karácsonyi szünet során végződő, végzendő munkájukhoz, hiszen januárban fogunk visszatérni ezekre a kérdésekre, ez ért köszönet illeti önöket, és ezzel befejezzük 2010-es munka programunkat. Köszönet illeti az összes együttműködőt, a bizottság jelenlévő képviselőit, akiktől igen sok segítséget kaptunk, valamint az előadóknak, akiknek szintén eredményes munkát kívánok a téli szünet során. Jövő héten előzetes ülésünk nem lesz Strasbourgban, ám megragadjuk az alkalmat, hogy nem hivatalos körülmények között hétfő este fél hétkor a C 41-es teremben kötetlen találkozót szervezünk, és ahol baráti együtt lét a terv, ahol fényképezünk is. Tehát remélem, hogy valamennyien megpróbálnak eljutni oda munkatársaikkal együtt, tehát ez mm, hétfőn este fél hétkor lesz Strasbourgban, és megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjem részvételét boldog karácsonyi ünnepeket kívánok valamennyiüknek, kellemes kikapcsolódást a szünetre, és ambiciózus, energikus visszatérést januárban a következő év munkájához. Köszönöm szépen! Um, I, can I just remind coordinators that we're going to start? Emlékeztetném a koordinátorokat, koordinátorokat, hogy fél tizenkettőkor koordinátori ülést tartunk, amelyet a lehető legrövidebbre fogunk, mint Vanyó asszony